Good morning, colleagues. Um... Jó reggelt, kedves kollégák! Jeleztük, hogy 9 óra 15 van, és most már elkezdjük a munkát. Köszönöm, hogy a kollégák eljöttek. Akik itt vannak, azoknak köszönöm. Az előadónk az első ponthoz már meg is érkezett. Jelezném, hogy 11 óra 45-kor elektronikusan fogunk szavazni, és kérem, hogy erre készüljenek fel, legyen a kártyájuk önöknél, az ötös pontot pedig a napirendünkről elhalasztjuk, a négyes ponttal fogjuk kezdeni a munkát. A trialógus tárgyalások állásáról fog beszámolni kollégánk, amely egy közös Európai Uniós listáról szól a biztonságos származási országokról. Guillaume asszony az előadó. A második trialógusnál tartunk, amely október 19-én zajlott le. Át is adom neked a szót, Szilvi, hogy összefoglald a történteket. Köszönöm szépen, elnök úr. És most én így egy kicsit bemelegíthetem a kollégákat, itt elég hűvös van a teremben. Ugye tudja mindenki, hogy ez a második trialógus volt. Az első alkalommal már fel tudtam vázolni hogy milyen volt a helyzet. Az volt a bevezető alkalom. Most egy kicsit precízebb, konkrétabb vita zajlott, javaslatok ellen javaslatok, és így tovább, és bizonyos szempontból sikerült előrelépni is, viszont voltak olyan pontok, amelyek nehéznek bizonyultak, és ezek a kemény diók legalább most már beazonosíthatók a tanács és a parlament között. Megismétlem még egyszer, hogy még azok a főbb dolgok, amelyek az eszmecsere tárgyát képezik. Az első a harmonizációt illeti. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai lista és a nemzeti listák között legyen harmonizáció, emlékeztettem hogy emlékeztetek mindenkit, hogy a Libe szakbizottság arra szavazott, hogy a nemzeti listák szűnjenek meg, és legyen egy európai lista. Ezt a másik fél nem akarta, hanem azt gondolták, hogy együtt létezzenek ezek a listák, tehát az országos, az egyes tagállamok nemzeti listái, plusz pedig az EU-s lista. Nagyon határozott és pragmatikus álláspontot foglalt el az Európai Parlament, és szerette volna, ha nem lehetséges a nemzeti listákat megszüntetni, akkor a harmonizációt megerősíteni, és három év elteltével megszüntetni a nemzeti listákat. Ez azt jelenti, hogy nem egyik napról a másikra nem hirtelen szűnnek meg ezek. Tehát nagyon jó keretek között, precízen meg lenne ez határozva, le van írva az átmenet. És ezt el is magyaráztuk a tanácsnak. A tanács viszont permanens jelleggel szeretné fenntartani ezeknek a listáknak az együttlétét. A mi véleményünk szerint ez kaotikus, tehát ez csak kavarodást okoz, mert így a tagállamok gyakorlata nem fog közeledni egymáshoz, a biztonságos országok tekintetében pedig ennek a rendeletnek pontosan ez lenne a célja. És ahogy újabb és újabb nemzeti listák napvilágot látnak, újra kialakul a káosz, tehát ez pontosan az ellenkezője annak, amit mi szerettünk volna elérni. A tanács egyelőre megpróbálta ezt egy kicsit tovább félre, félretolni, a, az eljárás ügyi kérdésekkel foglalkozni, de hát nem lehet a szőnyeg alá söpörni egy ilyen problémát, mert így nem tudunk előre haladni. Erről muszáj beszélni, akkor is, hogyha a tanács nem szeretné megszüntetni a nemzeti listákat. Hát hosszas lesz ez, de muszáj lesz. A harmonizáción kívül a módszertan a második kérdés. Ugye az a módszer, hogy hogyan készítjük el a listákat, itt azért sikerült jelentős előrelépéseket elérni. Először is a tanács elfogadta, hogy a civil szervezeteket is bevegyük az információforrások közé, például az Európai Menekültügyi hivatal véleményét is. Van egy kis problémánk a UNHCR szerepével kapcsolatban ebben a folyamatban, de ezt, tehát hogy minden megfelelően működjön, de ez előrelépésetől függetlenül, ez még nyilván nem azt jelenti, hogy millió számra vennének részt a civil szervezetek a folyamatban, de az a lényeg, hogy az intézmények kapjanak támogatást, tehát meg legyen a, ez a szakértelem, amit az intézmények fel tudnak használni. Javaslatokat tett a parlament, és várjuk a tanács válaszát. Tehát a harmadik dolog, az egy picit komplikált, mert ugye az a helyzet, hogy mi a tanács javaslatát puszta kozmetikázásnak tekintjük, és úgy tűnik, hogy az alapjogokról nem hajlandó beszélni a tanács, és egyáltalán nem hajlandó ezeket figyelembe venni, már ami a biztonságos országok listájának elkészítését illeti. Úgyhogy ezt megint félre tették, illetve félre tesszük, a menekültügyi eljárással kapcsolatos rendeletig, de a Libe szakbizottságnak nem ez az álláspontja, hanem az, hogyha van egyszer egy biztonságos országok listája, akkor itt mindent figyelembe kell venni, tehát a valós helyzetet figyelembe kell venni egy érintett országban, tehát hogy ott mi az emberek helyzete, és így figy- kezelni egy menedékkérelmet. Aztán a bizottság is tett javaslatokat, illetve új eh, javaslatokat a biztonságos származási ország fogalmáról, és ennek az eljárási következményeire vonatkozóan. Ugye azt mondták, hogy ez legyen kötelező. De hát egy picit bonyolult ez a probléma, tehát hogy az alapjogokkal az alapjogokat hogyan veszük figyelembe, hogyan kezeljük. Én azt gondolom, hogy tovább kell folytatni az eszmecserét, akkor is, hogyha ez nehéz és bonyolult. A negyedik dolog pedig a felfüggesztési mechanizmus, amivel kapcsolatban szintén zajlott a vita, és azt mondhatom, hogy sikerült előrelépést elérni. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy a felfüggesztési mechanizmus mit jelent. Ugye azt, hogy föl lehet függeszteni egy országot amely a biztonságos származási országok listáján van, amennyiben nem felel meg a kritériumoknak, amelyek alapján biztonságos országnak minősíthető lenne, tehát e- ez a, erről a mechanizmusról van szó. Itt azt mondanám, hogy körülbelül ugyanaz a felek célja, csak másképpen próbálják azt elérni, úgyhogy itt majd lehet előre haladást elérni. Azzal zárnám, hogy gondolom mindenki olvasta a javaslataimban is, meg amit elmondtam, abból is kihallja, hogy hogy a parlament elég stabil és elég határozott a álláspontot képvisel, és ezt így is, így fogja folytatni, és én nagyon remélem, hogy sikerül is majd elfogadtatni a véleményünket. A szakembereknek, szakértőknek és az árnyék előadóknak is mind-mind köszönetet szeretnék mondani, mert mindenki nagyon aktívan dolgozik ezen, és jelen van végig. Köszönöm, Szilvi, nagyon, össze, nagyon átfogó összefoglalót adtál Anderson asszony szeretne kérdezni. It's not really a question. Nem kérdés, elnök úr. Én vagyok az egyik árnyék előadó, aki együtt dolgoztam a jelentéstevővel, és szeretném elismerni kiváló munkáját az elmúlt hónapok során e, e, elvégzett munkáját. Szeretném megismételni, a, amit ő elmondott, különösen az alapvetőbb garanciákról, amelyek a biztonságos országokkal kapcsolatban eltávol, e, e, eltávolítat, kerültek, ez teljes mértékben alapvető, hogy az alapvető jogok a menedékkérelem során ide tartozzanak. Nincs arra garant garancia, hogy megfelelő hangsúlyjal szerepelnek majd bármiféle jövőbeni irányelvben, illetve menekültügyi jogszabályban, ha egyáltalán szerepelnek, és egyetértek azzal is, hogy rendkívül fontos, hogy szerepeljenek a szövegben. Ellenezni fogunk bármiféle más eredményt, és a jelentéstevő és a más a többi árnyék jelentéstevő is. Különösen ezen a héten, amikor például Törökországban látjuk, hogy tömegesen letartóztattak képviselőket, 11-et, és hogy milyen alapon tartóztatták őket le. Törökországot például semmiképpen nem tarthatjuk sem menekültek számára, sem üldöztetés elő menekülők számára biztonságos országnak, hiszen a saját állampolgárai számára sem biztonságos. Úgyhogy ezért is és más okokból is nagyon fontos, hogy az alapvető jogok képezzék ennek a dokumentumnak a gyökerét központját. Elnök, köszönöm szépen. Hogyha nincs több megjegyzés, akkor köszönöm szépen ezt az átfogó visszajelzést a kollégáknak. Akkor a hatos pontot vesszük most sorra. A, az interneten a szervezés bűn, szervezett bűnözözés fenyegetettségének, fenyegetésének nemzetközi értékelése. Steven Wilson, aki az Európai Kiberbűnözési Központ vezetője az Európolnál most foglalta el ezt az állást, és ő fogja bemutatni nekünk az legutolsó jelentést. Egy egy PowerPoint prezentáció lesz. Üdvözlöm, Wilson úr, és hogyha készen áll, akkor kérem, hogy tartsa meg az előadását. Uh,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 a parlamenti alelnökök általában rugalmasak, e, néha még ahhoz is értenek, hogy ők üzemeljék be a kivetítéseket. Kérem, hogy a fényeket egy kicsit tompítsuk. Jobban láthatóak legyenek a vásznak. Um, no, Sylvie, you don't need to switch the lights off. Nem, Sylvie, nem önnek kell a lámpát lekapcsolni, az alelnöki funkciók nem foglalják magukba a lámpa lekapcsolást. Guillaume asszony ugye az alelnöke a parlamentnek, és mégis ő fog önnek segíteni, technikai segítséget nyújtani. Wilson úr, nos, Wilson úr, tessék. Köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm elnök asszony, és köszönöm alelnök asszony, hogy felajánlotta a segítségét. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és én az EC3 eh, kiberbűnözés programnak a közelmúltban lettem vezetője, korábban Skóciában eh, működtem, szintén hasonló területen 30 évig, de akkor most nézzük az EC3-at. Az első ábra már is bemutatja, hogy miről van szó az Európai Unióban. Látjuk, hogy milyen mandátumaink vannak, illetve milyen területeink vannak. A high-tech bűnözés, a gyermekpornográfia, illetve a fizetéssel kapcsolatos csalások. Alapvetően felderítő munkát kell végeznünk, és meg kell értenünk, hogy milyen veszélyek fenyegetnek. Van egy Cybercrime Action Task Force, a JCAT, amely a tagállami szakértőket tartalmazza, illetve támogató országok vesznek még részbe a legsúlyosabb kiberbűnözési eseteket dolgozzuk fel, nem csak az Európai Unióban bekövetkezetteket, hanem a máshol is. 20 főbb ügyet néztünk át tavaly, ebből 13-at be is fejeztünk. Olyan ügyekről van szó, amelyek közül a nagy részét 3-4 évvel ezelőtt le se tudtuk volna leplezni. Emellett van digitális szakértői és dokumentum szakértői képességünk, ezek nagyon bonyolult szakértelmet igénylő ügyek kezelésére nélkülözhetetlenek. Emellett a kiberbűnözés megelőzése egy fontos terület, számomra különösen fontos, mert ha megelőzzük, akkor nem kell nyomozni. Stratégiai elemzés, erről is majd beszélek a közeljövőben, illetve hamarosan, és a kiberbűnözés elleni kapacitás felépítése, különösen a kisebb tagállamokat segíteni ez a kapacitás építés, és végezetül az érdekeltekkel való párbeszéd, folyamatos párbeszéd gondolok itt az egyetemekre, illetve a cégekre is. Most miért is vagyok ma itt? Először is az IOKTA kiadott egy jelentés, ez egy stratégiai jelentés, évente jelenik meg, ez magában tartalmazza azokat a stratégiai terveket és termékeket, amelyeket az elkövetkezendő évekre meghatározunk. Ugyanakkor évente szükséges ilyen dokumentumot kiadni, mert a kiberbűnözés rendkívüli gyorsan működik. Eh, a régebbi bűncselekmények eh, háttérbe szorultak, és újak jelentek meg ez az európai szakpolitikai, politika, szakpolitikai ciklusba be kell építeni, eh, ki kell elemezni a lehetőségeket és a veszélyeket, és ebből kell kialakítani azokat a stratégiai terveket, amelyeket a 28 eh, tagállam felhasználhat, és ebből következnek az operatív fellépések. A fellépéseket eh, folyamatosan elemezzük annak érdekében, hogy azok kiváltják-e, vagy az elvárt hatásokat kiváltják-e. Ami az operatív prioritásainkat illeti 2016-ra vonatkozóan, ott elsősorban a kibertámadások, illetve az online portográfia, valamint a fizetéssel kapcsolatos bankkártya csalások azok a főbb témák. Érdemes megfigyelni, hogy több területet lefednek ezek a bűncselekmények. Tudjuk, hogy ez az nem úgy, nem csak mi, hanem a bűnözők is mind kihasználják az összes potenciáját a digitális eszközöknek, nekik is van telefonjuk, illetve tabletjük, ehhez kell felnőnie, a kiberelhárításnak, illetve a kiberbűnöldöző szerveknek. A legfontosabb problémák, és akkor most ezeket egyenként veszem, először is a titkosítás, ami egy fontos probléma. Én úgy gondolom, hogy a titkosítás összességében hasznos a társadalomnak, hogyha a titkosítás megfelelő, akkor elkerülhetőek az elmúlt négy-öt év komoly adatlopásai. E, tehát nagyon erősen támogatjuk az Europolnál a titkosítást, és e, mi magunk is hozzájárunk, hát hozzájárulunk ahhoz, hogy ez jobban elterjedjen. Ugyanakkor a bűnözők is használják a titkosítást, ami egy nagyon komoly kihívás. Két-három évvel ezelőtt érteni kellett a számítástechnikához ahhoz, hogy valaki titkosítani tudjon. Most már megjelent számos új applikáció és eljárás, és gyakorlatilag automatikus a titkosítás, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb a kihívás a legsúlyosabb bűncselekményeknél, de a kevésbé súlyosaknál is rutinszerű a titkosítás a bűnözők részéről. Számunkra eh, az a legfontosabb, hogy kiképezzük eh, a rendőreinket, eh, hogy használják a technológiát, valójában azonban annyira hatékonyá válik a titkosítás, hogy feltörhetetlen, más oldalról kell tehát megközelíteni. szintén fontos és növekvő terület, tevékenységi terület, a kiberbűnözés, mint szolgáltatás. Három-négy évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy nagyon komoly technológiai tudásra eh, volt szükség ahhoz, hogy valaki kibertámadást indítson, most már különböző online fórumokon lehet ilyen szolgáltatást venni, tehát a kibertámadást megrendelni. Nem kell tehát technológiai tudás ahhoz, vagy technikai tudás ahhoz, hogy valaki ezt megcsinálja. Ez is az egyik oka hogy ilyen nagymértékben növekedett a kiberbűnözés az Európai Unióban és a világon. Emellett a sötét, a darknet eh, is eh, egyre jobban terjed, és eh, megint csak nagyon komoly problémát jelent számunkra. Itt nem csak a kiberbűnözésről van szó, nem csak ahhoz kapcsolódik ez, hanem a bűnözés összes területéhez kapcsolódik a darknet aztán a sötét piacok, a dark marketek, a TOR védelmezi ezeket, nehéz ezekhez hozzáférni, anonimizálja a felhasználókat, elrejti az alkalmazásokat. Látjuk, hogy a drogoknál, gyógy, drogoknál, adatoknál, fegyvereknél és egyéb illegális termékeknél egyre inkább elterjednek ezek a dark piacok, és itt külön megemlítendő a gyermekek elleni bűncselekmények megint csak. De úgy tűnik, hogy más bűnözési területeken is megjelenik a dark market. Számunkra az a legfontosabb, hogy harmonizálni tudjuk a nyomozásainkat, nem csak az EU-ban, hanem világszerte, mert a dark marketekkel az a probléma, hogy amikor elkezd valaki nyomozni, akkor nem lehet tudni, hogy egyáltalán honnan üzemeltetik azt, és egy nagyon komoly nyomozás szükséges ehhez onnantól kezdve lehet csak titkos műveleteket indítani, illetve bezárni ezeket a piacokat. Ezeknek a területeknek a kinyomozása tehát rendkívül fontos számunkra. Most a gyermekek szexuális kihasználásának problémakörével eh, foglalkoznék. Ez az egyik legnagyobb kihívás, vagy a legnagyobb kihívás, amivel a bűnüldözés szembenéz. Az azonosított problémák 2015-ben, 16-ban az alábbiak voltak. Először is a szexuális erőltetés, illetve zsarolás online, eh, tehát eh, a gyerekeket ráveszik arra, hogy fényképet csináljanak magukról, amelyet aztán a további a mások számára mások számára árulják. A gyerekeket ez követően megzsarolják, hogy vagy további képeket közöljenek magukról, vagy pedig fizessenek. Sajnálatos módon az EU-ban több öngyilkosság történt, fiatalok, gyerekek öngyilkosságot követtek el, miután ebbe a csapdába estek a, vannak legitim online platformok, amelyeket szintén abuzív módon használnak. A pedofilok ezeket a platformokat használják a képek terjesztésére, illetve a tartalom terjesztésére. Megint csak egy nagy problémáról van szó. Emellett megjelent az élősben történő streaming, tehát a live streaming, gyerekekkel való szexuális visszaélés, élőben való közvetítése. Elsősorban a Fülöp-szigetekről ahol gyakorlatilag online lehet megrendelni a gyermekekkel való szexet, mint videót. Elképesztő ezeknek a fórumoknak a hangneme. Ez gyakorlatilag mindenki a saját hálószobájából megteheti. Emellett az Europol és az EC3 fontos prioritást ad a áldozatok azonosításának a legújabb technológiai, technikai eszközöket használjuk fel, és megpróbáljuk azonosítani az áldozatokat, ezt követően a vizsgálatot kiterjeszteni. Tavaly egy nyomozó csoportot állítottunk fel, és 23 tagállamból jöttek össze szakértők két hétre, 25 gyereket tudtunk azonosítani, mégpedig a legsúlyosabb bűncselekmények áldozatait. Két héttel ezelőtt a japán hatóságokkal együttműködve lelepleztünk egy olyan pedofil hálózatot, amely 44 gyereket bántalmazott éveken keresztül. Ez tehát az értelme és értéke a munkánknak nem csak az Európai Unióban élő gyerekeket, hanem máshol, is meg tud, máshol élő gyerekeket is meg tudjuk védeni. Látjuk azt is, hogy a fórumokon a gyermek, a pornográfia elkövetői arról beszélnek, hogy hogyan érjék el a büntetlenséget, beszélnek arról, hogy hogyan lehet titkosítani, hogyan lehet elkerülni a lelepleződést, és ők ráadásul konspiratív módon járnak el ezeken a fórumokon. Ezek tehát a legsúlyosabb területei a gyermekekkel való szexuális bűnözésnek. A ransomware szintén egy súlyos probléma 2016-ban. Az elmúlt két-három évben látjuk, hogy növekedett az elterjedtsége, E, gyakorlatilag mindenki célszemély, nincsen külön megcélzás, de 2016-ban azt láttuk, hogy e, újabban célozzák e, a támogatásokat. Egy malware titkosítja az összes fájlt, és ezt követően megzsarolják. Gyakorlatilag ez egy kis vállalkozásnál az adatbázist, a kliens adatbázist is érintheti tehát meg kell védenünk a kormányzati szervereket is, illetve a magán szervereket is. E, volt eset arra, hogy e, kórháznak a, a kórháznak az adathálózatát is titkosították. Ez akár emberek életébe kerülhetett volna, de megcéloztak e, nagyon fontos ember, infrastruktúra eszközöket, illetve rendőrséget is, tehát ez a prioritásaink között rendkívül fontos. E, komolyan és szorosan együttműködtünk az elmúlt négy hónapban az iparág képviselőivel, különösen kiemelném itt a holland rendőrség együttműködését e, fontos, hogy azok, akik az ilyen e, emberek, akik ennek áldozatául esnek, azok hozzáférjenek a titkosítás feloldó különböző lehetőségekhez, eszközökhez. Először ezt a szolgáltatást európai szinten találtuk ki, és 25 millió globális találatot regisztráltunk, tehát globálisan ilyen súlyos szintű az aggodalom. A tagállamok mindannyian beszálltak ki már, Eh, és eh, a, az ipar eh, képvisel is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak, ez a legsikeresebb PPP kezdeményezésünk ezen a területen. Aztán beszélnék még a kiberbűnözés és terrorizmus kapcsolatáról. Jelentős támadást még nem éltünk át terroristák részéről, tehát kibertámadást, ugyanakkor eh, mivel szolgáltatásként is megjelenik a kiberbűnözés, ezért eh, szerintünk ez csak időkérdése. Eh, valójában egyes terrorista csoportoknak már a szaktudása megvan, és megtámadhatják a legfontosabb infrastruktúra elemeinket látjuk azt is, hogy a dark piacon szerezhetnek be, e, és be is szereznek fegyvereket, és valójában a közelmúltbeli támadásoknál is azonosítottuk ezt, mint beszerzési módszert. Tovább szintén fontos probléma a titkosítás. A terrorista esetek nagy többségében használtak adattitkosítást és anonimizálást, illetve vannak, egymást is képzik a terroristák a titkosításról, illetve a rendőri nyomozások módszertanáról. Szükséges tehát az ágazatokon átnyúló együttműködés a különböző hatóságok és szervek között. The most recent example of... Az egyik példa arra, hogy hogyan változnak a dolgok a kiberbűnözésben, az a, a DDoS támadások, a Denial of Service támadások, ezek azt jelentik, hogy egy malware átveszi az ellenőrzést a komputerek nagy száma között, és aztán együtt támadnak meg egy online rendszert, amely nem győzi, és ezért gyakorlatilag leblokkol erre számos példát láttunk ugyanakkor a dolgok internetén keresztül, internet. keresztül is láttunk új különböző támadási módszereket, CCTV, bocsánat, zárt láncú kamerák, vagy akár internetes háztartási eszközök is vannak az internetre kötve, és látjuk, hogy ezek is megtámadhatóak. 2020-ra 30 milliárd eszköz lesz az internetre kötve. E, az eszközök egy jelentős részének semmilyen védelme nincsen, és át lehet venni fölöttük az ellenőrzés nagyon könnyen. Négy héttel ezelőtt Amerika keleti e, partvidékén számos cégeket e, zárt, számos céget zártak le a támadók, Ehm, és eh, a múlt hétvégén Libériát, mint országot sikerült eh, elszigetelni az internetről, eh, mert ellenük is, illetve Libéria ellen indítottak támadást a dolgok internetén keresztül, tehát internetre fölkötött eszközöken keresztül. We are now for our services, for everything Látjuk tehát, hogy ezek a DDoS támadások olyan kapacitással rendelkeznek, hogy befagyasztják, lefagyasztják az internetet bárhol. Ez egy olyan terület tehát, ahol az erőfeszítéseket koncentrálnunk kell, mert ez a fenyegetés nem fog elmúlni, és destabilizálhat akár egy egész országot is. Az egységes digitális piac stratégia Eh, az rámutatott arra, hogy 450 eh, milliárd eurós haszonnal járhat ennek a politikának a megvalósítása, ugyanakkor e hálózatokra van szüksége. A telefonos hálózatok nem biztonságosak, ha mennyiben a hálózatok nem biztonságosak, akkor nem lesz meg a bizalom, és nem sikerül ezeket a hasznokat realizálnunk, amelyet az internet esetleg nyújthat. Ehm, mi együttműködünk más szervekkel, Enisával például, és megosztottuk a feladatokat. A két területet tehát össze kell hangolni. Nekünk ki kell fejlesztenünk azt, hogy azt a tudatosságot, hogy van következménye a kiberbűnözésben való részvételnek. Mindenki kezdőként kezd, és aztán eh, tovább eh, lép. Eh, ezért is szükséges az, hogy kialakuljanak azok a támogató csapatok, response teamek, amelyek használtak. The recommended areas for action that we've identified in two... Tehát 2016-ban és 2017-ben az alábbi tevékenységeket azonosítottuk, mint prioritásokat, először is kapacitásépítés, gyakorlatilag megint a leggyengébb láncszem elve működik. Az EC3 felelőssége az az, hogy ezt a legalsó védettségi szintet növeljük, és elrettentsük a kiberbűnözőket attól, hogy támadást intézzenek ellenünk. Azt gondolom, hogy emellett a megelőzés is nagyon fontos, amennyiben eh, meg tudjuk előzni a, meg, a bűnözés bekövetkezését, az eh, önmagában nagyon jó. Szükségünk van arra, hogy eh, a a fiatalokat felvilágosítsuk. A gyerekek új generációja érti már az internetet, ahogy korábban az idegen nyelvek tanítása vált fontossá. Most az internetes nyelv az, amit a gyerekeknek el kell sajátítaniuk, tehát nagyon komoly oktatási programokat kell kialakítani. Emellett tudatosítanunk kell a rendőrökben, illetve a vállalkozásokban is ezeket a kihívásokat. A partnerség önmagában a rendőrség, a rendvédelmi szervek nem képesek megvédeni bennünket ettől. Az egyetemeknek, a vállalkozásoknak együtt kell működniük a megelőzésben is. Emellett a nyomozati munkát javítani kell, el kell érni, hogy legyen következménye az elkövetett bűncselekményeknek. Ez elretentő hatással van. És itt különösen megjelenik az, hogy nem ismer a bűnözés nemzetközi határokat, ez további kihívást jelent. És végezetül a jogalkotás. Én azt tudom, hogy nagyon jó jogszabályok léteznek az Európai Unión belül, innovatív módon lehet ezeket alkalmazni, de az idők változnak, a taktika változik, és ezért van szükség arra, hogy változzon a jogszabályokhoz való hozzáállásunk, is. és most pedig utolsó megjegyzéseként felhívom a figyelmet, lépjünk vissza erre a puzzle, kiberpuzzle-ra, ha úgy tetszik, a bűnöldöző szervek általában csak egy-két elemével rendelkeztek ezzel a puzzle csak úgy, mint az egyetemi szervek, illetve az ágazatok is ennek a puzzle egy-két darabját tudták, birtokolták. Korábban nem osztották meg ezt a tudást. Most azt látjuk, hogy, hogy kénytelenek lesznek, és az EC3 eh, lehet a gyűjtőhelye ennek az információnak. Itt összeállhat az összes információ, és így összeállhat ez a puzzle. A, ugyanakkor nyilván teljes mértékben nem fogjuk eh, feltárni ezeket a dolgokat, de eleget láthatunk ahhoz, hogy eh, fellépjünk ellene nem akarom azt, hogy negatív kicsengése legyen ennek a beszédnek. Nagyon komoly potenciálja van az internetnek, de van egy fontos üzenet. Mindenki fontos, illetve aki itt ül ebben a teremben, bevonhatja a családját, megoszthatja vele azokat a gyakorlati módszereket, amelyel meg lehet védeni eh, magunkat. A Twitteren, az EC3 Europol Twitter eh, címen eh, alapvető információkat osztunk meg időről időre, hetente, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy online megvédjük magunkat és a családunkat. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Olson, uh, for the presentation. Köszönöm szépen, Wilson úr, a prezentációt. Néhány kollégánk szeretne kérdést feltenni, illetve megjegyzést tenni. Buni úrral kezdjünk. Thank you very much for Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Nagyon átfogó áttekintést adott ezekről a témákról. Nagyra becsülöm az EC3 munkáját, és azt, hogy egyáltalán létrejött. Néhány kérdést tennék föl. Először is, milyen fajta új intézkedéseket tett az Europol és az EC3 annak érdekében, hogy a megelőzést fejlesz-e? Hiszen a megelőzés az egyik legfontosabb kérdés. Mit kell tenni azért, hogy a megelőzés erősödjön? másodszorban, hogy tudunk minden partnert bevonni a munkába. Megemlítette a partnerség kérdését, mint kulcsfontosságú elemet, hogy tudjuk a kiberbűnözés elleni harcba bevonni a partnereket, hogy tudjuk erősíteni ezt a harcot, hogy tudjuk a tudatosságot növelni a probléma körül. Például, hogy tudunk minden szinten, helyi, állami, vállalati szinten és személy, az, az emberek személyes szintjén is emelni az odafigyelést, a tudatosságot és mit, tudunk, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a hogy a bűnüldöző hatóságok és a magánszektor között jobb legyen az együttműködés. Harmadik kérdésem, ön is hangsúlyozta a titkosítás fontosságát, de azt kérdezném, hogy a titkosítás feloldásának eszközeit és technikáit hogy tudjuk fejleszteni, milyen keretben tudják elképzelni ennek a működését és hatékonyságát. Negyedik kérdésem a sötét internet és a sötét piacokra vonatkozik. Hogy tudjuk a sötét internet fejlődését jobb harmonizációval ellensúlyozni, hogy tudjuk az összes eszközt európai szinten összehangolni, hiszen ön is mondta, hogy az együttműködés, a harmonizáció hiánya itt a legnagyobb probléma. Hogy tudjuk ezt előmozdítani. Ötödik pontként megemlítette annak a lehetőségét, hogy hogy a jövőben terrorista kiber támadások jöhetnek létre. Ezzel kapcsolatban mi az Európol nézete? Utolsó kérdésem az in, a dolgok internete, és amit e, erről mondott. Én úgy gondolom, hogy a, a dolgok internetével kapcsolatos munkát például az ITRE vagy más szakbizottságok munkájába is bele kéne építeni. Ott is beszélünk az interne- a dolgok internetéről, a robotokról, és a az ön által éppen most bemutatott helyzet, illetve ö, téma ott is hangsúlyosan elő kellene, hogy kerüljön, hiszen ezek a jogszabályok, amelyeken mi most dolgozunk, kezdettől fogva sokkal biztonságosabbak lesznek, ha ezeket a témákat is belevesszük. Elnök, köszönöm szépen, jó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány hónappal ezelőtt azt mondtam, hogy először azt kell kideríteni, hogy egyáltalán mi az, hogy kiberbűnözés. És azt hiszem, hogy az előadása világosá tette, hogy egyáltalán nem új jelenség ez, egy nagyon jól, ezek az jól ismerett régi bűnözők, csak most digitálisan működnek, és így sokkal gyorsabban eh, érnek el eredményt. Például, ha bankot akarnak rabolni, akkor nem kell oda gyalog elmenni és fe, fegyverre fenyegetőzni. Sokkal biztonságosabban, gyakorlatilag kényelmesen a nappaliukból végezhetik el ugyanezt, és átutalják a pénzt egy számáról a másikra kiváló. Tehát gyakorlatilag ugyanazok a bűnözők, csak a módszereik változtak meg. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezt a kihívást egyedül rendőrségi munka eszközével ö, meg tudjuk e, ö, meg tudjuk előzni, vagy tudunk ezzel ellen küzdeni? Nyilván nem. Bóni úr is megemlítette a robotokat, hát nyilván ö, az ipar nem hat, hagyhatja ki a robotokat a termelésből, de mi lesz, hogyha a robotokat valahonnan be, meghekkelik, és arra veszik rá őket, hogy valami egész más csináljanak, mint amire beprogramozták őket, és esetleg az egész, az egész céget tönkre teszik. Vagy például arról is hallottunk, hogy a kórházakat úgy zsarolják, hogy az ott tárolt páciens adatokat fogják nyilvánosságra hozni. Aztán nagyon fontos infrastruktúrák ellen követett támadásokról is szó szokott lenni. Én azt mondanám, hát nagyon sok olyan szereplő van, aki egyáltalán nem készült fel sem az adatvédelem, sem az adatbiztonság szempontjából ezekre és egyszerűen nyitva hagyják az ajtót a bűnözők előtt. A bűnözők nagyon egyszerűen be tudnak nyomulni az adatbázisokba, és vagy megváltoztatni az adatokat, vagy azzal zsarolni. Aztán a gyermekek elleni, ellen elkövetett szexuális visszaélések. Én úgy gondolom, hogy már az iskola, iskolába kerülés előtt, ugye korábban azt szoktuk, korábban azt tanítottuk a gyerekeknek, hogy hogy tudnak a, a közutakon mozogni, hogy tudnak egyedül iskolába menni. Ugye ma már autóval visszük eze, őket iskolába, nincs erre szükségük. De az internettel is ugyanezt kellene tenni, hiszen nagyon sok szülő egyedül hagyja a gyerekeit az elektronikus eszközök előtt, er, és nem magyarázza el nekik, hogy milyen veszélyek fenyegethetik őket, nem tudják, hogy mit tehetnek, nem tudják, hogy mit nem tehetnek, és és senkivel nem tudnak ezzel, erről, ezekről beszélni. Tehát a média kompetencia az ezzel kapcsolatos megelőzés terén milyen lehetőségeket látnak, hogy kívánnak együttműködni az iskolákkal, a szülőkkel, a médiaszolgáltatókkal, annak ellenére, annak érdekében, hogy a gyermekeket megerősítsék, tudják, hogy milyen, milyen hogy, hogy, hogy foglalkozzanak az internettel, és hogy milyen ajánlatokat fogadhatnak el, milyen ajánlatokat kell elutasítani biztosítaniuk. Végül a titkosítás, ez egy nagyon nehéz téma, hiszen nem csak a bankok, remélhetőleg nem csak a bankok és a nagyvállalatok alkalmazzák az e- a titkosítást az adatvédelem érdekében, hanem hát a polgárok is. Nem azért, mert nagy titkaik lennének, hanem egyszerűen azért, mert a magánszférát meg kell védeni, hiszen nagyon sokszor a magánszemélyek adatait használják ki mindenféle bűncselekmény céljára. Tehát ez is egy nagyon nagy kihívás. Ezek nagyon fontos kérdések tehát és az ipar, az ágazat, az adatvédelem szempontjából nagyon nagy feladatok előtt áll vannak-e olyan módok, amelyek mellett egyrészt a titkosítást is el lehet érni, másrészt pedig a szervezett bűnözés bűncselekményeit fel lehet deríteni ezen a területen? Elnök, köszönöm szépen, Birgit Csinicsi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm ezt a nagyon átfogó és teljes előadást Wilson úrnak. Nagyon komoly ez a téma, és persze komoly aggájaink vannak, nem csak parlamenti képviselőként, hanem ellenpolgárként, szülőként is komoly aggájaink vannak. Ezt talán már elmondták, de hát ugye én is mondhatom, hogy a kiberbűnözés gyakorlatilag a szervezett bűnözés új terepe, a határokon átnyúló szervezett bűnözés itt megvalósulhat és nagyon nehéz ezzel a fajta bűnözéssel szembeszállni, hatalmas elkötelezettséget és együttműködést igényel, nyilvánvalóan a tagállamok között is. Az előttem szóló kollégák nagyon sok mindent érintettek már, de én a megelőzésre kitérnék egy pillanatra. Ön nagyon helyesen, és Birgit kolléganőm is nagyon helyesen említette a megelőzést a kiskorúak kapcsán, hiszen ugye megint a kiskorúak a legvételenebbek, az ilyen bűncselekménye, bűncselekményekkel szemben, eh, amelyeket velük szemben elkövethetnek az interneten keresztül. Beszéltek az erőszakról, a szexuális erőszakról. Ugye tudjuk, hogy létezik a kiberbullying, tehát eh, az internetes támadások, és tudjuk, hogy nagyon sok fiatal követett el öngyilkosságot az ilyenfajta megszégyenítés és támadások miatt az interneten. az lenne a feladat, hogy a, az internet és a szociális hálók használatát megtanítsuk a fiataloknak, hogy végig kísérjük őket, de hát nyilván, ahogy Birgit is mondta, nem elég az, amit az iskolában megtaníthatnának nekik, hanem a szülők figyelmét is fel kell erre hívni, sokkal jobban oda kellene figyelni a szülőkne, szülőknek erre, és ismerniük kellene az internet használat kockázatait. De hát felmerül bennem a az a kérdés, hogy mondjuk a megelőzés szempontjából hogyan tudjuk egyáltalán nyomon követni a technológia ennyire gyors fejlődését, hiszen gyakorlatilag napról napra újabb és újabb kockázatokkal nézünk szemben, annyira gyorsan fejlődik a technológia. Itt a kutatóközpontok például tudnának segíteni, mert egyébként elképzelhetetlen, hogy egy ilyen határokon átnyúló szervezet kiberbűnözéssel szembeszálljunk. Más területeken azért sikerült jó eredményeket elérni, én a whistleblowerek védelmére gondolok például, tehát a közérdekű informátorok védelmére, ahol az Európol és a tagállami központok együttműködnek, és megvannak az eszközök ahhoz, hogy az egy, a megelőzésen lehessen dolgozni. Tehát felmerül a kérdés bennem, hogy az Európai Parlament mi hogyan tudjuk önöket támogatni abban, hogy a határokon átnyúló kiberbűnözéssel szembe tudjanak szállni az interneten és máshol. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guillaume asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadást Wilson úrnak. A jelentésben több ajánlás is megfogalmazódik. Ugye nyilván az, hogy, egy, hogy megvalósuljon az együttműködés, illetve már beszéltek a megelőzésről és a jogalkotásról is. Amikor a különböző elemeket nézzük, ugye azt, hogy hogyan szivárognak be ezek a szervezett bűnözői körök a netbe, hogy megvan ez a sötét hálózat, a darknet, és így tovább. Látszik, hogy hogyan alakul a helyzet, még a, a büntetési tételek harmonizációja is felmerül, tehát látszik, hogy időnként elő kerül a harmonizáció, van ugye a budapesti egyezmény, amely lehetővé teszi, hogy az informatikai, tehát hogy a kiberbűnözéssel kapcsolatban a nemzeti jogot közelítsék egymáshoz, harmonizáció következhessen be. Hát nyilván mondjuk azért értjük, hogy mi az elmélet és mi a gyakorlat, tehát hogy a gyakorlat azért az nem mindig pontosan tükrözi az elméletet, az egyes tagállamok gyakorlata. Az más kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatos tapasztalata, vagy esetleg tegyük félre ezt a kérdést a biztos úrnak, aki nem sokára a körünkbe érkezik, esetleg tudna rá ön válaszolni? Thank you, everyone done. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzátenni valamit a, ahhoz, amit Kijom asszony mondott. A prezentációjában elmondta, hogy volt egy eh, volt egy szeminárium a nemzetközi szintű szervezett kiberbűnözésről, és ott szó volt arról, hogy mennyire komplex, ugye ön is megemlítette a budapesti egyezményt, de hogy mennyire komplex maga a jogalkotás, maga, maguk a jogszabályok. És nagyon nehéz a jogérvényesítés, és a, a, a, tehát amikor megemlíti a jogalkotást ezen a területen, akkor a működési végrehajtás a legfontosabb, ugye, és az, hogy legyen hozzáadott értéke a tagállamok számára ennek. Mit, mit, mit, mit ért pontosan ezen? Hogy nézne ez ki konkrétan, hiszen leg, több rendelkezés inkább ilyen egyezményeken keresztül született meg, nem pedig európai jogszabályok formájában. Mi lenne itt a jó? Megemlítette például a keleti partokon történt támadást, vagy az olyan hacker, hackerek támadásait, amelyek bárkit bármikor ö, megérhetnek. Milyen fajta jogszabályok, milyen fajta jogalkotás lenne itt hasznos, hogyha jogszabályokra van szükség ö, operatív intézkedések helyett? Köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és uraim, köszönöm elnök úr. Sorrendben szeretném a kérdéseket megválaszolni. Először is köszönöm Bóni úr kérdését a kiberbűnözésről. Elnézést, nem, ez a második kérdés volt a második személytől tehát a megelőzés valóban, hogy tudjuk fejleszteni a megelőzés terén végzett munkánkat. Az, megemlítettem azt, hogy az EC3 mögött sokkal nagyobb lehetőségek vannak arról, arra nézve, hogy hogy tudjuk az magunkat megvédeni, és igazából van nagyon, nagyon kevés alapvető lépés, amelyen meg tudjuk ezt tenni, az antivírus programok, az operatív rendszerek védelme, az gyakorlatilag 80%-os, aztán az, a, a, a kulcsszó, a, a jelszó gyakori megváltoztatása, stb. Minden tagállam számára lefordítottuk ezeket az alapvető ajánlásokat. Októberben volt egy európai globális kezdeményezés, amely, amely keretében pontosan ezt tettük meg, tehát hogy a nagyon egyszerű, nem technikailag bonyolult dolgokat kell biztosítani, nagyon alapvető dolgokat annak érdekében, hogy biztonságosak legyünk. Tehát az EC3 a legfrissebb információk egy központi adattárát tárolja, és ezeket eljuttatjuk mindenhová, és így gondoskodunk arról, hogy a megelőzés minél hatékonyabb legyen. Aztán arról beszélt, hogy hogy tudjunk, hogy tudunk mindenkit bevonni. Az euró Polnál vannak olyan csoportok, amelyek például a leg, az Európai Unió legjobb egyetemeivel, egyetemeivel együttműködve próbálnak ezen a téren működni, a, az ioktával együtt is együttműködnek, a tudás javítása érdekében, aztán az ágazat, az internetes szolgáltatók, a pénzügyi ágazat, az internetes vállalatok, és minden hasonló érintett háromszor találkozik az Európollal, és tárgyalja meg a legújabb témákat, és őket tanácsadóként is használjuk. Például a, a, az ő segítségükkel dolgozunk ki a kibertámadások elleni támad, kibertámadások elleni eszközökkel kapcsolatos dokumentumokat is. Aztán a titkosítás rendkívül fontos valóban, és én nagyon is támogatom a titkosítást, hogyha mindenki titkosít, akkor minden sokkal jobb lesz, de azt is megemlítette, hogy a bűnözők ezzel ugyanúgy élnek nem csak technikai kérdés ez, Először is az a fontos, hogy megértsük azt, hogy az emberek hogy állítják össze a jelszavaikat, meg kell, hogy teremtsük a szükséges technikai forrásokat, eszközöket, nem csak azért, hogy ezek meglegyenek, hanem online kell, hogy legyen lehetőség arra, hogy mindenki megértse. És hogy a kvantum kom- computinghez haladunk, akkor ez már sokkal könnyebb lesz, de majd akkor még nagyobbak és még nehezebbek lesznek a feladatok feladataink. Sajnos nem tudok erre közvetlenül válaszolni, de egyszerűen az a fontos, az a legfontosabb feladatunk, hogy mindenki személyesen sokkal okosabban kezelje az interneten, interneten a dolgait. Többen feltették azt a kérdést, hogy a harmonizáció, a jogszabályok harmonizációja mennyire fontos. Számomra a sötét piacok az a legfontosabb terület, amit nagyon fontos kutatni. Én úgy gondolom, hogy itt a, a különböző fedett nyomozások azok, amik fontosak. Nagyon, nagyon fontos az, hogy ne hogy a különböző országokban ezt megtegyük. Nagyon ö, nagy baj az, hogy általában egymásra tologatják az emberek a, a felős felelősséget. Az EC3-nak az a felelőssége, hogy koordinálja a munkát, megnézze, hogy hol induljunk el, és hogy a különböző tagállamokban milyen problémák vannak, és segítséget adjunk a tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban tudják ezt elvégezni. Aztán az kiberterrorista támadások kérdése is felmerült. Azt hiszem kollégám Navreti már tartott itt előadást ebben a témában is. Látjuk, hogy ez egyre gyakoribb, hogy szolgáltatásként is használják, akár pénzügyi nyereség, vagy akár zaklatás céljából, de terrorista célokból is. Számomra a legfontosabb az, hogy az EC3 ne a vizsgálatokra koncentráljon. Az állomány kb. 30-40 százaléka az a bűnözés minden területén, a, a lőfegyverek és a kiberbűnözés területén is támogatja a különböző nemzeti hatóságokat a vizsgálatokban. Aztán a dolgok internete, igen, a, a Parlament is foglalkozik ezekkel, és a, az egész Európai Unió gazdasági helyzete nagyon nagyban függ a dolgok internetétől, és renget, nagyon nagy probléma az, hogy itt is, e, hogy ez egy érzékeny terület. Az eszközök gyártóival kell beszélnünk, én úgy gondolom, hogy nem kellene őket semmire kényszeríteni, hanem ösztönzőket kell adni az ágazatnak arra, hogy biztonságos eszközöket alakítsanak ki, egy alapvető biztonsági szintet teremtsenek meg. Mert hogyha ez megvan, akkor már is a fenyegetés egy nagyon nagy részét meg tudjuk előzni. 50 milliárd eszközt használunk, 2020-ban ez már ö, sokkal nagyobb lesz, és ezért nagyon kitettek a különböző kiberbűnözésnek, úgyhogy ezen a területen tényleg valamit kell tenni. Valaki me- megjegyzést tett az új határokról, a kiberbűnözés határairól. Én úgy gondolom, hogy ennek a bűnözésnek már nincsenek határai. Kiberbűnözést bárhonnan, a világ bármely részéről el lehet indítani és szolgáltatásként e-, elérhető kiberbűnözés a legnagyobb probléma. Hogy tudjuk ezt megelőzni? Számomra az a legfontosabb, hogy a gyermekeinket a legkorábbi kor, kortól kezdve neveljük a biztonságra. Hogyha megnézzük az unokáinkat, unoka, unokáinkat, gyerekeinket, biztos, hogy mindenkinek van kompjútere, és okostelefonja, bármilyen, és azt a, azt kiválóan érti. Most az a lényeg, hogy meg kell tanítani a gyermekeinket arra is, az eszközök kezelése mellett, hogy, hogy tudják biztonságosan kezelni az eszközöket. Online, az online kihívások nagyon nagyok a gyermekeink előtt, tehát a kérdés az most, hogy hogy tudjuk hatékonyabban nevelni a gyermekeinket a kiberbiztonságra. biztosítani kell azt, hogy minél fiatalabb korban, az iskolában, a fiatal kortól kezdve a, az egyeteme, egyetemekig olyan gyerekeket, olyan fiatalokat neveljünk ki, akik képesek a potenciáljukat kihasználni, de biztonságosan technológiaváltás. Számomra itt is az a fontos, hogy a tudom, tudományos körökkel együttműködjünk. A 2020-as alap segítségével rendkívül sok eszközzel rendelkezünk, és sokkal többet tudunk a jelenlegi keretek között azért tenni, hogy legyenek partner, magánállami partnerségek, mert hogyha befektetünk a tudományos életbe, az ágazatokba, és hogyha a szociális biztonság felelősségvállalás elvét is támogatjuk, akkor ezzel is tudjuk fejleszteni a kapacitásainkat. Megkérdezték azt is, hogy itt mi a potenciál. Én úgy gondolom, hogy Skóciában is láttuk, hogy mekkora me, mekkora előnye van annak, hogy a legfelső szinteken próbáljuk a kiber bűnözés kiberbűnözést megközelíteni. Nagyon sokszor a kiberbűnözés nem nagyon erős, nem rendelkezik erős háttérrel, és ezért az ebbe az ezzel foglalkozó személyeket kell próbálni megkeresni és megelőzni az ő tevékenységüket. Hogyha a kritikus nemzeti infrastruktúrák ellen intézett támadásról beszélünk, ott ugyanazt a taktikát kell ö, ö, alkalmaznunk, mint ahogy eddig, igen, persze új módszerekkel működnek most digitális módszerekkel az internetes bűnözők, de ugyanaz a megközelítés kell, hogy legyen, mint korábban. Megint a felvetettek olyan kérdéseket, hogy a jogszabályok végrehajtatásával meg lehet-e oldani a problémát, nem több ügynökségnek a részvételével, az állami és magánszféra együttműködésével lehet csak ezt megoldani, gyakorlatilag ön is megválaszolta a kérdését. Sok történetet hallunk arról, hogy nem működnek együtt az ügynökségek és a partnerek, de én most pozitív változásokat látok, a pénzügyi szektor, a biztonsági ágazat sokkal inkább együttműködik, mint a múltban. Nemrégiben az Európol szervezett egy konferenciát, ahol az asztal egyik oldalán a pénzügyi szektor képviselői ültek, a másik oldalt a rendőri erők, a végrehajtásért felelős erők, és csak kritizálták egymást de most már inkább arról folyik a szó, hogy mit tanultak, hogyan működhetnek együtt, és mik ennek az együttműködésnek az előnyei. Én most látom az első gyümölcseit az együttműködésnek, és én ezt kérném a parlamenttől, hogy ezt az ösztönzést, ezt a bátorítást segítsék megvalósítani. Nem kell mindig szabályozni, az ösztönzés, a bátorítás sokszor többet elér. Aztán Kaptam eh, kérdéseket az online szexuális kihasználásról is. Hát az én véleményem az, hogy a szülőknek nagyon oda kell figyelni, és tájékoztatni kell a gyerekeket, ugyanúgy, ahogy a valós világban meglelhető, felelhető veszélyekkel kapcsolatban teszik. Sokszor előfordul, hogy a gyerekek a technológiai eszközöket jobban tudják kezelni, mint a szülők. Volt egy nagyon érdekes projekt Skóciában, ahol a gyerekeket, 11 és 12 éves gyerekeket egy 12 hetes alap kiberbiztonsági programon szerepeltettünk, utána ezek a gyerekek hazamentek, miután elvégezték ezt a programot, és a saját szüleiket, a saját nagyszüleiket tanították meg ezeknek az eszközöknek a használatára. Gyakorlatilag egy újabb generációhoz jutottak el a gyerekek, a szüleiket, nagyszüleiket tudták tanítani nagyon hasznos dolgokra, ezeknek az eszközöknek a biztonságos használatára. Ez most már ez a projekt egy nemzeti kezdeményezésén ülte ki magát Skóciában, és én nagy örömmel látnám azt, hogy ez Európai Unióban is megvalósulna, hiszen a gyerekeket föl lehet, a gyerekek segítségét föl lehet használni ebben, az idős generáció tájékoztatni lehet, sőt még a szülők generációját is. És végül pedig az utolsó megjegyzésem volt egy kérdés, ugye a jogalkotási oldalra kapcsolatban, a budapesti egyezménnyel kapcsolatban. Igen, a budapesti egyezmény az megadja a kereteket, elég laza kereteket, de megszabja a kereteket. Tulajdonképpen csak két tagállam van, amely nem írta még alá, nem csatlakozott, az egyik már a folyamatot beindította. A, ennél tovább lehet lépni. A harmonizáció az jó lenne, ha megvalá, megvalósulna. Hogyan tudunk mondjuk akár az online, az internet világában fedett módon fellépni? A eurojust nagyon sokat dolgozunk együtt, kiváló, tehetséges ügyvédek és szakemberek állnak a rendelkezésünkre, akik ismerik ennek a csinyelbínyát. A Eurojust tapasztalata hatalmas. És azt hiszem, hogy nagyon sok előnyünk válhatna abból, hogyha ezek a szakemberek együtt ülnének össze, és ajánlásokat tennének önöknek, hogy mi tehetné a mi munkánkat még hatékonyabbá. Azt hiszem a kérdések többségét megválaszoltam. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Wilson úrnak ezt a részletes, alapos válaszadást. És örülök annak, hogy ilyen élénk eszmecserét stimulált ez a eredményezett ez a bevezetés, különösképpen akkor, amikor King biztos úr érkezik majd el hozzánk. Én meg is kerestem önöket a Twitteren, majd követni fogom a javaslataikat. Volt itt a, még az Europol Twitterénél is érdekesebb megjegyzés, úgyhogy követni fogom, mondom még egyszer, és nagyon sok sikert kívánok a munkájukban, az együttműködéshez, és még egyszer megköszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Kedves kollégák, azt javaslom, hogy tartsunk egy rövid szünetet, amíg King biztos úr ideér, 10 óra 30-kor fogunk vele találkozni, tehát addig szünet,

Dear colleagues, we're going to uh, begin on point seven. Um, we only have one hour 15 minutes, so... Csak uh, egy óra 15 percünk van, tehát szeretném, hogyha elkezdenénk időben. Hetes uh, uh, pont, struktúrált párbeszéd Sir Julian Kinggel a Biztonsági Unióért felelős biztossal, és eh, én megpróbálom a lehető legtöbb időt biztosítani majd önöknek, hogy eh, kérdéseket tehessenek fel. Eh, Julian King a meghallgatása során azt mondta, hogy minél hamarabb újra el akar jönni hozzánk, és hát láttuk, hogy nagyon elfoglalt volt, nagyon sok képviselővel egyénileg találkozott, de annak örülök, hogy most el tudott jönni a bizottságunk elé eh, először a meghallgatás óta, tehát először a Biztonsági Unióról, illetve eh, fogunk beszélni a struktúrált párbeszéd keretében. Először tehát a biztos úr fog megszólalni, majd ezt követően kérdéseket tehetnek fel a koordinátorok, és azt követően pedig az összes többi kollega. Kérem, hogy a kérdéseket maximum két percben tegyék fel, erre már most készüljenek fel, a koordinátorok és a képviselők is próbálják meg tartani magukat a két perces felszólalási időhöz, és most lehet jelentkezni, ha valaki a koordinátorokon kívül beszélni akar még. Ezt követően tehát eh, lehet majd eh, két perc erejéig szólni, de először a biztos úr, eh, és a biztos úr is majd segít nekem tartani a rendet, nagyon-nagyon rendes tőle, hogy felajánlotta a segítségét. Körülbelül 10 perces beszédet fog most tartani, és aztán pedig jönnek a kérdések. Biztos úr, önnél szó, tessék. Köszönöm a meghívást, és ahogy ezt már korábban is mondtam, az elszámoltathatóság az számomra fontos. A munkám része. Örülök, hogy itt ez a lehetőség ma, és ahogy azt már egyes képviselőknek mondtam, hogyha bármilyen ügyben fel akarják velem a képviseletek, nyugodtan tegyék meg, keressenek meg személyesen. Nyilván ebben a formális közegben ez magától értetődő, de informálisan is megtehetik. Egy nagyon fontos hetünk van, mert egy éve voltak a párizsi terrortámadások, és mindannyian még emlékszünk azokra a szörnyű képekre a Bataclan környékéről, illetve a párizsi kávézók teraszain készített képeket péntek este megtámadták a szórakozókat, és egy évvel később, gondolom többen osztoznak az én véleményemben, hogy nagyon is együttérzünk azokkal, akik még mindig sérülésből épülnek fel, vagy azokkal, akik elvesztették szeretteiket, megsérültek, és vannak olyanok, akik nagyon komoly pszichés sérülést szenvedtek el egész egyszerűen azért, mert át kellett élniük mindezt. A, a válasz a párizsi támadásra egy nagyon hatékony és határozott válasz volt, ami modellként szolgál arra, hogy EU szinten mit tegyünk. A az terrorizmus ellenes irányelv tárgyalásának utolsó szakaszában vagyunk. Először is a terroristák áldozatainak a szükségleteit ele- emeltük, vagy hoztuk előtérbe ahol egy támadás történik, az áldozatokat azonnal és célzottan kell segíteni, praktikus támogatást nyújtani, jogaikról tájékoztatni, illetve eh, pszichés érzelmi támogatást adni. Mindez eh, jelentős eh, előrelépést jelent azok számára, azok javára, akiket közvetlenül érintenek ezek a támadások, vagy egy ilyen esemény. A, az elmúlt év eredményei ellenére, eh, tehát az, annak ellenére, hogy előre léptünk a biztonsági unió felé vezető úton, a terrorista veszély nem múlt el, továbbra is nagyon is jelen van, és ahogy ezt és önöknek ma reggel is elmondhatom, hogy együtt három szöveget véglegesíthetünk, három jogszabálytervezetet. Először is a Schengeni határkódex eh, átdolgozása, eh, amely eh, szisztematikus ellenőrzését vonná maga után az összes belépőknek. Ez ugye különösen azért fontos, mert visszatérnek a külföldre távozott otharcoló terroristák. Aztán van egy olyan irányelv, amely a büntető jogban ad fellépési lehetőséget az Irakba és Szíriába távozókkal szemben, és van a lőfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatára is esély, hogy a legveszélyesebb automata, félautomata fegyverek eh, megszerzését nehezebbé tegyük, vagy lehetetlenné tegyük. Először is le kell zárnunk azt a teret, amelyben a terroristák működnek, és meg kell erősítenünk a magunk reakcióképességét. A terrorista cselekvési tér beszűkítésének érdekében bizonyos lépéseket már beterveztünk. Először is a külső határok biztonságát kell javítani. Említettem a szisztematikus ellenőrzések fontosságát, de ezt az entry-exit system eh, kiegészítéseként a bizottság a jövő héten javaslatot fog tenni arra, hogy egy új eh, utazás információs rendszert eh, léptessen életbe, amely megint csak a beutazók ellenőrzését tudja eh, eredményesebbé tenni. Eh, emellett technikai javaslatokat teszünk a Schengen információs rendszer eh, javítására, működésének javítására, és itt a magas szintű szakértői csoport munkájára is építünk, erről majd beszélek később. A külső határok biztonságán túlmenően szintén foglalkozunk azokkal a problémákkal, amelyek önöket is aggasztják, beleértve például az utazási dokumentumok biztonságát, is. Ezzel kapcsolatban egy cselekvési tervet fogunk decemberben eh, kiadni. Emellett a terrorista finanszírozást kívánjuk nehezebbé tenni, és örülök annak, hogy a társ jogalkotók a pénzmosás ellen irányelv, negyedik irányelven elkezdtek dolgozni, a bizottság részéről a cselekvési terven dolgozunk, és eh, decemberben a, a az illegális kereskedelem, illetve illegális pénzmozgások büntethetőségére vonatkozó csomagot, valamint a különböző ehhez kapcsolódó eszközök és vagyontárgyak elkobzása érintő csomagot be fogjuk terjeszteni. A radikalizáció elleni fellépés is fontos, ez nyilván nem egy máról holnapra történő eredményekkel kecsegtető eh, dolog, de el kell dolgozni, el kell kezdeni dolgozni ezen, mégpedig helyi szinten leginkább. Az Európai Unió itt a legjobb gyakorlatok cseréjében játszhat aktív szerepet. Holnap lesz egy eh, REN konferencia, amely a tagállamokból különböző szakértőket hoz össze, ültet le egymással, és megbeszéljük, hogy hol tartunk most, és mit lehet tenni a közeljövőben ezen a területen. A konferencián a RAN kiválósági központ is jelen lesz, és beszélnek arról az eszközrendszerről, amelynek révén megtervezhető az a, azok a módszerek, amelyek a fellépést lehetővé teszik. Emellett lesz egy raktár vagy leltári repository eh, a legjobb gyakorlatok cseréjére, eh, és eh, a bizottság azt is lehetővé akarja tenni, hogy maguk a fiatalok fellépjenek a radikalizáció, a radikalizálódás ellen. Remélem, hogy számíthatok az önök támogatására ezeken a területeken. Ahogy azt már korábban mondtam, a cselekvő képességünket is meg kell erősíteni, e, a különböző e, ügynökségeinket meg kell erősíteni. Az elmúlt e, hetekben én látogatást tettem az Europolnál, az Eurojustnál, valamint az Eulisánál, és láttam első kézből, hogy milyen módon járulnak hozzá ők, ahogy önök is tudják, ehhez a munkához ismerjük a munkájuk minőségét, és én mindenben támogatni fogom ezeket az ügynökségeket. Az Europol új jogi keretének lehetőségeit is jobban ki akarjuk használni. Egy megerősített terrorizmus elleni központ jön ott létre, jött ott létre, és erről majd a következőkben még többet fogunk beszélni. Emellett meg kell erősíteni az Eurojust szerepét a terrorizmus elleni harcban. A miniszterekkel volt egy első párbeszéd a luxemburgi tanácsülésen múlt hónapban, és örülök annak, hogy önök is most lehetőséget kapnak arra, hogy ehhez hozzájáruljanak. Ahogy azt már mondtam, a mandátumom fontos része a végrehajtás, illetve a szabályok betartatása. Itt most nem arról van csak szó, hogy pénzt akarunk, további pénzeket akarunk beszedni, illetve fellépni a vonakodó tagállamok ellen, de nem ez az első szándékunk, hanem együttműködni a tagállamokkal, meghatározni, hogy minek kell történnie. Most egy PNR végrehajtási terven dolgozunk az Európai Unió szintjén. Vannak bizonyos kihívások, amelyek a 2018 tavaszáig történő időszakban megoldandóak. Emellett folytatni akarjuk a munkát a magas szintű munkacsoportban, amely a az információs rendszerekkel és interoperabilitással foglalkozik, az adat minőséggel foglalkozik most ez a, ez a csoport, hogy a határőröknek, illetve az egyéb rendvédelmi szerveknek megbízható adatokat tudjunk adni. Emellett egy egységes keresési interfész kialakítása van napirenden, amely egy egységes portált adna a tagállamoknak, ahol keresztül elérhetnék az adatbázisokat, nyilván betartva a hozzáférés hozzáférés és a felhasználás szabályait. Emellett fel akarjuk gyorsítani a munkát, és azt kértük a szakértői csoporttól, hogy egy előzetes jelentést már decemberre készítsenek el erről is majd beszélünk önökkel, amikor ez a jelentés, eh, ez a jelentés elkészül. És már is kimentem az, idő kifutottam az időből, elnök úr, de még egy dolgot eh, mindenképpen akarnék mondani. Eh, újra utalnék arra a kötelezettségvállalásra, amit a meghallgatásomon tettem. Egy átfogó értékelést kell adni a terrorizmus elleni szakpolitikákról, és a 2011-es parlamenti állásfoglalást újra elolvasva eh, láttam a nagyon ambiciózus ajánlásokat. Az én célom az az, hogy egyfajta következtetéseket előzetes következtetéseket tegyünk azzal kapcsolatban, hogy hatékony-e vagy sem az EU jelenlegi e, politikája, e, el tudjuk-e érni megfelelő módon a polgárok védelmét. Ez a következő év első felében várható e, ez a munka. Ehhez számítok az önök támogatására is más intézményes szervezetek, illetve civil társadalom szereplői felé is nyitottak vagyunk, tervezünk workshopokat, ahol amelyekkel kapcsolatban szintén számítunk arra, hogy önök tanácsot adjanak nekünk, hogy hogyan alakuljanak, hogyan szervezzük meg ezeket a workshopokat. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon hosszú listája kerekedett ki a hozzászólóknak és kérdésfeltevőknek. Kérek mindenki, hogy két percen belül mondja a mondandóját. Mozilla Sippel, Halala, Hovigström, Ernst és Sargentini koordinátorok beszélnek. Majd először Metzola asszony kapja meg a szót a néppártiak részéről. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött hozzánk biztos úr, és köszönöm szépen, hogy már az elmúlt hónap során is ilyen sokat dolgozott az európai biztonság fejlesztéséjén. Az emberek azt mondják, hogy a, az nagyon sokan összekeverik a migrációt és a terrorizmust, már pedig ez eléggé alaptalan, hiszen ez két teljesen különböző jelenség, két teljesen különböző megközelítésre van szükség hozzájuk. Tudom, hogy biztos úr is hozzánk hasonlóan így gondolkodik. Tehát ez az összekeverés, ez olyan dolog, amelyen harcolnunk kell, hiszen nem engedhetjük meg, hogy a populista mozgalmak növekedjenek minden olyan külső határokon jelentkező mozgalom, ami megjelenik, az arra nekünk reagálnunk kell, hiszen az emberek félnek, és az államoknak erre a félelemre reagálni kell ezzel kapcsolatban egy ki- és beléptetési rendszer az utasok utazással kapcsolatos információjával kapcsolatos rendelkezések fontosak, az Európába beutazó harmadik személyekről szóló információkról szóló jogszabály is nagyon fontos. De hogy a párizsi támadások évfordulója közeledik, a, meg kell, tanulnunk kell abból, amit tapasztaltunk. Nagyon fontos, hogy az adat csere létrejöjjön az védelem megtartásával, és hogy összehasonlíthatók legyenek az adataink. Ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk. Biz, az állampolgárainknak bízniuk kell a rendszereinkben, a déli határokon működő rendszereinkben, és mindig egy lépéssel előbbre kell járnunk, mint a terroristák, és úgy gondolom, hogy a bizottság most nagyon jó első lépéseket tesz ebbe az irányba. Köszönöm. Köszönöm a szót a terrorista támadások után, vagy amikor egy biztonsági helyzet megváltozik, akkor mindig ott az alkalom, hogy megnézzük, vannak olyan intézkedések, amelyek már nem szükségesek, Szükség van-e arra, hogy erősebben vagy hatékonyabban használjuk a már meglévő eszközeinket, és csak ezek után tudunk arról dönteni, hogy szükség van-e még további intézkedésekre az új kihívások megközelítéséhez. Itt pedig úgy tűnik, hogy a harmadik lépéssel kezdtük a munkát, új intézkedéseket keressünk, például a PNR-t. Az első tavaly elkövetkezett támadások után azt állapítottuk meg, hogy tagállam, tagállamok közötti információ csere nem működik, sőt, még a tagállamokon belül is sem. Ö, ö, és hát akkor a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli információcserét ez eleddig hogy fejlesztettük? Tudják-e, van-e önök kompetenciája arra, hogy az adatcsere szempontjából megvan a megfelelő állomány, a megfelelően képzett állomány tagállamokban? Aztán az adatcseréhez az szükséges, hogy a különböző struktúrákat, illetve a rendőrségi munka módszereket jobban megértsük a különböző tagállamokban. Tehát Erasmus keretében nem csak magas szinten, hanem a mindennapi munka szintjén is kellene, hogy legyenek csereprogramok. Több közös vizsgálóbizottság, de több közös nyomozó csapatra van szükség annak érdekében, hogy a napi gyakorlati munkába is jobb betekintést nyerjenek nemzetközi szinten. Természetesen meg kell erősíteni a rendszert, jobban kell, ki kell használni a rendszert, az a kérdés, hogy ebben mit, te, te, mit értünk el eddig, és hogy az új intézkedések, mint például a PNR, mire valók. Ön azt mondta, hogy ezek a végrehajtáshoz lesznek hang, hasznosak. Én azt kérdezném, biztosak vagyunk-e még mindig abban, hogy ez a rendszer hozzáadott értéket fog képviselni? Én nem vagyok benne biztos. A tagállamok sem, hiszen úgy tűnik, hogy nem igyekeznek túlságosan arra azon, hogy az intézkedéseket végrehajtsák. Én, és még egyszer elmondanám, minden más intézkedést meg kell erősíteni, mielőtt új intézkedéseket hozunk. Köszönöm szépen, az ECR nevében Háder úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr és biztos úr. Az előző beszélgetésünk során megkérdeztem, hogy mi a véleménye az új lőfegyverekről szóló irányelvre vonatkozó javaslatról. Most a trialógus tárgyalások nem sokára elérkeznek, meg, megismételném a kérdésemet, és az előzőnél konkrétabb választ szeretnék, nem csak annyit, hogy kiegyensúlyozott eredményre vágyik. A bizottság továbbra is makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy a, közé, hogy a kö, automata sport fegyvereket teljes mértékben be, be akarják tiltani, hiszen ezt a parlament és a tanács is erősen bírálta, és semmiféle kriminológiai tanulmány nem támasztja alá azt, hogy az ilyen legálisan megvet és, és tartott fegyverek bármiféle fenyegetéssel lennének a közbiztonságra. A bizottság a jó jogalkotás saját szellemében kíván dolgozni ezután, hiszen az ön megjegyzésében úgy látszik, hogy a bizottság javaslatát nagyon jól, nagyon is támogatja, de remélem, hogy rosszul értettem. Köszönöm szépen az Áda nevében, Wikström asszony, most a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm biztos úrnak, hogy eljött ma hozzánk. Örülök neki, hogy a strukturális párbeszédet már is aktívan gyakorolja, hiszen erre nagyon nagy szükség van. És az ön szakterülete nagyon fontos. Az ALDE szempontjából nagyon fontos az információcsere, hiszen ez elengedhetetlen egy hatékony biztonsági unió megvalósításához. Örülök neki, hogy Roberta Metzola kollégám is megemlítette már. Nagyon fontos, hogy az adatokat, az információkat hatékonyan cseréljük egymás között. Nem arról van szó, hogy egy közös európai adatbázisra lenne szükség, vagy hogy az adatgyűjtési intézkedéseket ki kellene terjeszteni, csak a releváns bűnüldözéssel kapcsolatos adatokat kell hatékonyan egyik tagállamok között cserélni, illetve európai szinten analitikus információkat összegyűjteni. Ő megemlítette, hogy az EU-PNR irányelv végrehajtására szükség van. Elítéljük, hogy a tagállamok ebben ennyire gyengén működnek közre üdvözöljük azt, hogy prioritásként kezeli ennek az irányelvnek a megvalósítását, de azt is tudjuk, hogy a hozzáadott értéke annak, hogy 28 különböző adatbázist összehangoljunk, nagyon korlátozott lesz, vagy akár még haszontalannak is mondhatnám. Hogyha a PNR adatok, adatokat aktívan nem gyűjtik, nem cserélik egymás között ki a tagállamok, akkor ez nem fog működni. Ennek az elérése volt a legfontosabb számunkra, de a tanács részéről rendkívüli rendkívüli kétszínűség mutatkozott. Ezért az a kérdésem, hogy hogy tudják bizottság részéről támogatni ennek a direktívának a végrehajtását a tagállamokban, annak érdekében, hogy legyen egy olyan eredmény ennek az egésznek, hogy valóban hatékonyan, optimálisan cseréljék az adatokat egymás között a tagállamok. További intézkedések vannak tehát er, ezen a téren szükség, van ezen a téren szükség, és az, annak a megvizsgálására is szükség van, hogy valóban releváns információt cserélnek-e. A terrorizmus ellen jövőben megjelenő irányelvre nézve remélem, hogy ezzel kapcsolatban is pozitív a hozzáállásuk, és hogy a hozzáállást konkrét jogalkotási javaslatokra fogják majd fordítani. Az ön ebben tanúsított közreműködése rendkívül fontos lenne, biztos úr, úgyhogy tényleg drukkolunk önnek, sok szerencsét kívánunk önnek a tevékenységéhez és a tagállamokkal folytatott eszmecseréhez ezekben a témákban. Cornelia Ernst a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm King urat. Két kérdésem lenne, az első, a radikalizálódás csökkentése. Én úgy gondolom, hogy jó az ön elképzelése, tehát nagyon fontos, hogy a radikalizálódás ellen legyenek javaslatok. De mi a javaslata? Mert erről nem mondott semmit. Mi itt a stratégiai megközelítés, mit szeretnének elérni? Fontos lenne, hogyha ezt a problémát kezelnénk, hiszen hogyha nincsenek konkrét javaslatok, akkor ez a biztonságon nem segít semmit. Aztán a biztonsági intézkedések átvétele, megvizsgálása nagyon jó, persze meg kell nézni, értékelni kell, hogy ezek megfelelők is, de szeretném tudni, hogy hogy milyen kritériumok alapján szeretnék ezt elvégezni. Készen vannak arra is, hogy például a jogellenesnek bizonyult biztonsági intézkedésekkel kezdjenek valamit? Például az, hogy a Kanadával kötött PNR megállapodás lehetséges, hogy az Európai Bíróságon nem csak bírálatot kap, hanem vissza is lesz utasítva. Készen van-e arra, hogy ebből levonják a következtetéseket? Például azt, hogy az EU PNR-rel kapcsolatos megállapodásokat nagyon alaposan, kritikusan átnéznénk, illetve hogy a jogellenes megállapodásokat visszavonják. Mert tehát ez is része lesz -e majd az önök értékelésének a biztonsági intézkedéseket tekintve, vagy csak azt nézik meg, hogy mit lehet hozzájuk tenni. Lesz-e kritikus vizsgálat, lesz-e hajlandóság a visszavonásra, lesz-e hajlandóság azoknak a visszavonására, amelyek jogellenesek, illetve nem eléggé hatékonyak? Thank you and for... Köszönöm. Szergentini asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. King biztos úr, azt hiszem, eltér a véleményünk valamiben, hogy hogyan is tehetjük Európát biztonságosra. Ön több példát is felsorolt arra, hogy a külső és belső határainkat hogyan tudjuk ellenőrzés alatt tartani. Azonban, ha megnézzük a terrorista támadások hosszú listáját Európában, és megnézzük, hogy a terroristáknak volt európai útlevelük, vagy sem, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb esetben volt. Tehát itt belül van a probléma, a társadalmakkal van a probléma. Ön a társadalom ellenálló képességéről beszél, de én szerintem a deradikalizálódást kell megoldani, prospektívet, jövő képet biztosítani az embereknek Európában, mert csak arra koncentrálva, hogy valaki átlép egy határt, vagy sem, nem tesszük a társadalmainkat ellenállóvá, ellenálló képesé. Úgyhogy én szeretném, hogy a deradikalizációról szóló javaslatait egy kicsit részletezze. A titkosítások kapcsolatban egyetértek önnel, a meghallgatásán is beszéltünk erről, ha jól emlékszem. Ugye mit jelent ez pontosan? Ez most azt jelenti, hogy az Európai Bizottság feladott, feladta ezt az álláspontját, hogy a titkosított dokumentumokhoz és információkhoz hozzáférhetnek a szolgálatok és végrehajtó szervek. És érdekelne az ön álláspontja, mert mint Európai Parlament mi is aktívak vagyunk ebben a kérdésben. A pénzmosás elleni irányelv is kapcsolódik a témához. Én a Libeszak Bizottságban társelőadója vagyok ennek, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ez. Most ott tartunk, hogy a jelentés éppen a fordítási szakaszban van. A terroristák tevékenységének a finanszírozásával fontos foglalkozni a pénzmosás, ellenes, pénzmosás elleni irányelvben. Mert gyakorlatilag itt nem foglalkoznak azzal, hogy mi a probléma és mi lehetne a hatékony megoldás. Én több érintettet is megkértem, hogy adjon információt a rendelkezésünkre, de hát sok hiányosságunk van. Nem az Európai Bizottság csücsül az adatokon, a terroristákkal kapcsolatos adatokon és információkon, és az Európai Parlament nem kap hozzáférést az információkhoz, nagyon könnyen mondhatom, hogy hát igen, mi számunkra nem az a megoldás, hogyha a pénzösszegeket követjük, de nekem több információra lenne szükségem. Tehát várom a válaszait. Biztos úr, átadnám önnek a szót, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, és utána meghallgatunk még továbbiakat, ha ez önnel rendben van. Let me try and... Igen, megpróbálok mindenre válaszolni, ami most elhangzott. Először tehát a migráció és terrorizmus kérdésével kapcsolatban mondanám a következőket. Remélem, hogy mindannyian hasonlóképpen gondolkozunk ezekről a témákról, és hasonlóképpen kommunikálunk velük kapcsolatban. Tehát ugye egyrészt a migrációs áramlatokat kezelni egy dolog, és a terrorizmus által felvetett problémák egy másik dolog. Ha ezt a kettőt összekeverjük, akkor tulajdonképpen propaganda tevékenységet végzünk, és csak muníciót adunk a populista mozgalmaknak Európában, amelyek szeretik felfújni azt a nagyon is igazi és kezelfogható terrorista fenyegetettséget, amit megtapasztalunk, de ők felfújják ezt a migrációs áramlatokat kihasználva. Tehát én teljesen egyetértek az elhangzottakkal, és azzal, hogy következetesek legyünk a kommunikációnkban, folyamatosan különbséget tegyünk a kettő között. Miután mindezt elmondtam, azt is meg kell jegyezzem, hogy vannak olyanok, akik a Daesh-el együttműködtek, és szeretnének kárt okozni e, Európában. Így megpróbáltak visszatérni, vagy megpróbálnak visszatérni Európába, ugyanazokat az útvonalakat használva, amelyeket a migránsok használnak. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon releváns az a gondolat, hogy világosan írjuk le, hogy milyen intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megerősítsük az ellenőrzéseink átláthatóságát és hatékonyságát. Mert tulajdonképpen ez a válasz része. Így válaszolunk azoknak a lépéseire, akik hamisan megpróbálják felfújni és összekeverni a migrációt a terrorizmus problémájával. Tehát, hogyha garantáljuk, hogy hatékony és átlátható ellenőrzések vannak a belépési pontokon. Ugye most működik már a, az Európai Partiőrség, a, hatós, a tagállami hatóságokkal együttműködve, konkrétan Görögországra és Olaszországra gondolok, és ezeknek a tagállamoknak a hatóságai komoly erőfeszítéseket tesznek. Olaszország jelentősen növelte a dokumentációs és új lenyomat készítési erőfeszítéseket. Euró, az Európol is sokat tesz a helyszínen, meg fog jelenni majd. Görögországban már jelen van, és nem sokára Olaszországban is így lesz ez, hogy ahol szükséges és megalapozott segítse a hatóságokat, másodlagos ellenőrzéseket hajtson végre, hogyha egy érkező esetében felmerülne bármilyen fajta kétség, vagy annak az igénye, hogy további vizsgálatra van szükség. Vannak más intézkedések is, amelyekről ugye beszéltünk, illetve beszélünk már egy ideje. A Schengeni határkódex megerősítéséről, vagy a terrorizmus ellenes fellépésekről, a be- és kiléptetési rendszerről, és így tovább. Tehát ezekről mind beszéltünk már. Szerintem a mi általunk elmondottak sokkal meggyőzőbbek, mint a teljes propagandistái, illetve a populisták által hangoztatott információk. De mindemellett Sargentini asszonyjal egyetértek, amikor ugye ő azt mondja, hogy nem elegendő az, hogy a külső határokat biztosítjuk, és akkor ennél nem teszünk többet. Igaza van, ez nem elegendő, foglalkozni kell egyéb problémákkal is, tehát a saját társadalmainkkal, a radikalizálódás problémájával, és így tovább. Tehát hatékonyan föl kell lépni. Én azt hiszem, elég következetesen beszéltem önöknek erről, és továbbra is következetesen kívánok ezzel foglalkozni a mi erőfeszítéseink középpontjában állnak ezek a témák. Holnap egy konferenciának adunk otthont, és itt többek között arról lesz szó, hogy eh, hogyan lehet egy eszköztárat létrehozni a hatékony fellépés érdekében, a legjobb gyakorlatokat megosztani egymással, és arra fogjuk ösztönözni a tagállamokat, hogy támogassák azt, hogy a jó gyakorlatoknak jöjjön létre egyfajta adatbázisa, mert ez azt jelenti, hogy ugye a civil társadalom, az önkéntes aktivisták, bárhol is legyenek Európában, mindig segítséget tudnak nyújtani, legyen nemzeti kapcsolattartási pontok hálózata, tehát hogyha valaki egy másik tagállamban problémába ütközik, akkor tudja, hogy kihez fordulhat tanácsadásért. Ezen kívül egy új kezdeményezést is be fogunk indítani, Ren Jan néven, ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy a fiatalokat ösztönözzük, támogassuk abban, hogy aktívan vegyenek részt a radikalizáció megelőzésében. Önök is foglalkoztak ezzel a témával, én tudom, mi is beszéltünk erről már, sokszor elhangzott, hogy az oktatást és minden egyéb eszközt meg kell ragadni, amin keresztül a fiatalokig elérhetünk, a fiatalokhoz elérhetünk. És szerintem a munkánk egyik leg, a munkánk legkiválóbb nagykövetei a fiatalok lehetnének. Ők tudnának minket támogatni ebben a hosszú távú munkában, a radikalizáció elleni fellépésben több képviselőtől kaptam kérdést a PNR-re vonatkozóan. Most nem szeretném itt újra lefolytatni a vitát, ami már lezajlott a parlamentben, amikor a parlament az álláspontját végül megfogalmazta az utas nyilvántartási rekordokról. Én tudom, hogy nem tökéletes a végeredmény, itt beszéltek erről többen is, én a következőt szeretném. Lehetne egy első lépés, vagy következő lépés, úgy tűnik számomra, az, hogy felmérjük az eddig elfogadottak hatékonyságát, úgy, hogy ezt végre is hajtja mindenki. Mert azt egész egyszerűen nem értem, hogy hogyan tudunk bizonyíték alapon, bizonyítékok alapján véleményt hozni, hogyha nincsenek bizonyítékok, mert nem működik, nincs meg a végrehajtás. Tehát először egy végrehajtási tervre van szükség, pontosan azért, mert egyetértek Cipel asszonyjal és másokkal, hogy ez nem jó. Egy-két tagállam eléggé lemaradt a végrehajtásban, tehát ez nem elfogadható. November végéig meg is fogjuk osztani önökkel és a tagállamokkal ennek a munkának az eredményét egy jelentés formájában. A jelentésben megpróbálunk útmutatást adni a tagállamoknak, akik most ültetik át az irányelvet. Ez azt jelenti, hogy több mérföldkő és cselekvés szerepel majd ebben, amelyek a mi véleményünk szerint a PNR rendszer felállításához kulcsfontosságú elemek. Például létre kell hozni egy úgynevezett PIU-t, kell, hogy legyen egy hatóság, amely a tagállamon belül cselekedni fog, az érintett tagállamon belül. Ezen kívül például a PNR adatok feldolgozásának a, a technikai megoldását is meg kell teremteni, a humán és egyéb erőforrásokkal együtt, és adatvédelmi tisztviselőt is ki kell nevezni, valamint meg kell jelölni, hogy melyik az az érintett kompetens hatóság, amely hozzáférhet az adatokhoz. Tehát csak az az illetékes hatóság férhet majd hozzá az adatokhoz. Aztán azt is meg kell oldani, hogy az információ olyan formátumban legyen, amely feldolgozható és megosztható. Mindez gyakorlati lépéseket igényel, és sok esetben nemzeti jogalkotást is. A dokumentumban található mérföldkövek majd nem feltétlenül kronológikus lépések lesznek, de az biztos, hogy ha egy tagállam megfelelően végre akarja hajtani az irányelvet, akkor valamennyi mérföldkövel foglalkoznia kell, valamennyit meg kell valósítani, mi kapcsolatban leszünk majd a tagállamokkal, és tájékoztatjuk őket arról, hogy hol van még tennivaló. Természetesen a tagállamok egymásnak is segíthetnek, és am, amint kész ez a dokumentum, én nagyon szívesen megvitatom ezt önökkel. Ami pedig a hatékonyság értékelését illeti, mint tágabb körben. Nem fogom megállítani az órát, mert ezt nem tehetjük meg. De azt hiszem, mindig mindenből lehet tanulni, és amennyire lehetséges, a bizonyítékokra kell alapi, alapoznunk azt az értékelést, hogy valami mennyire hatékony. Én szeretném, ön, szeretnék önökkel együttműködni ennek az értékelésnek a végrehajtásában. Lesz uh, néhány tematikus workshop, amit megszervezünk, és ezen workshopok keretében fogjuk megvizsgálni a felmerült témákat. Hogyha vannak javaslataik, ezzel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen várom ezeket. És őszintén remélem, hogy önök is részt vesznek majd ebben a munkában. Nyilván nem kell az értékelés valamennyi elemével részletesen foglalkoznia mindenkinek, de azért arra ösztönözném önöket, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban. Remélem, hogy majd be tudjuk azonosítani azokat a pontokat, ahol javítani lehet. Én nekem nincsen azzal semmifajta filozófiai problémám, hogyha mondjuk olyan pontokat is találunk, ahol kevesebb tennivaló is elég, vagy esetleg, ha kiderül, hogy valamilyen lépésre nincs is szükség, mindez felmerül majd a folyamatban. A tűzfegyverekkel kapcsolatban és kaptam egy kérdést. Én nagyon sajnálom, a bizottság álláspontjával kapcsolatban nagyon lelkes vagyok. Gondolom meg is lepné önöket, hogyha én nem támogatnám az Európai Bizottság álláspontját. De azért amellett, amit elmondtam, hadd tegyem hozzá, hogy én tényleg azt szeretném, hogy sikerüljön együtt megállapodni arról, hogy mit fogunk tenni ezen a téren. Mert most már több mint egy éve, lassan egy éve lesz, hogy megtörténtek ezek az események, és hát a nyilvánosság előtt azért nehéz ezt elmagyarázni, hogy miért nem történt még semmi. A megállapodás eléréséhez azért szükség van arra, hogy egy olyan megállapodás legyen, amelyet a bizottság, a tagállamok és a parlament is támogatni tud, képviselni tud később. Tehát én egyáltalán nem szeretném lerövidíteni ezt a részletes vitát, amely arról szól, hogy hogyan lehet hatékony ellenőrzéseket megvalósítani. De remélem, hogy gyorsan sikerül majd megállapodásra jutnunk, és remélem, hogy ez a megállapodás valóban korlátozza majd a teljesen automata tűzfegyverek, illetve az átalakított félautomata tűzfegyverek forgalmát. Úgy, hogy a legitim használat ne sérüljön az egyes közösségekben, Európában. Azt hiszem, ez a célunk, és remélem, hogy sikerül ezt majd elérni. Kedves kollégák, 11-en kértek még szót. Úgyhogy aki most érkezett, és most kívánna szólni, sajnos azt kell mondjam, hogy nem tudjuk felvenni a hozzászólók listájára, már a 11 hozzászólóval is csúszni fogunk, és mindenkinek maximum két percet adok, mert különben nem tud választ kapni a kérdésére. Koeljó úr az első. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy foglalkozott a dokumentumok kérdésével is korlátozott a kompetenciánk, és szerintem a biztonsági unió megvalósításához az szükséges, hogy az eddig teljesítetlen dolgokat megvalósítsuk, ehhez fel kell mérni, hogy mi az, ami nem működik, és mi az, ami már létezik, és működik. Pontosan úgy, ahogy ön is mondta. A SIS-2 pontos példája ennek, nagyon jó példája ennek, mert ez a legteljesebb, legközpontibb európai rendszer, és ennek a javítása a legjobb módja annak, hogy több biztonságot, nagyobb biztonságot garantáljunk az európai állampolgároknak. Az elmúlt három évben kiderült, hogy van még itt bőven javítani való. Például a tagállamok kötelezettségvel, kötelezettségeivel kapcsolatban, illetve a riadó vagy figyelemfelhívás bevitelével kapcsolatban a rendszerbe kérdezem, hogy az Európai Bizottság milyen tervekkel rendelkezik. Azt hiszel kapcsolatban Grisbeck asszonynak mondom, mondja az elnök asszony, hogy rajta van a listán, ne aggódjon, itt a későkre gondoltam, őket nem tudjuk fölvenni a listára. Csinicsi úr következik. Csinicsi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyra értékeltem az előada, előadását. Én a szocialista frakcióban vagyok, a terrorizmus ellenes irányelv testelőadója, és nagyon örülök annak, hogy pontosabb definíciókat támogatna a bizottság. Szerintem is ez lenne a jó irány, tehát hogy homogén kereteket teremtsünk európai szinten, így lehet hatékonyan szembeszállni a terrorizmussal. Örülök annak, hogy elkezdett a, az áldozatok támogatásáról is beszélni, szerintem ez rendkívül fontos. Viszont azt gondolom, hogy a büntetőjogi kereteket integrálni kell egy hosszú távú stratégiába, egy hosszú távú megelőzési stratégiába. Ezzel kapcsolatban ön is utalt a megelőzésre, leginkább a fiatalok tájékoztatására és oktatására, viszont a radikalizálódás problémája a börtönökön belül is nagyon komolyan megjelenik, és érdekel engem, hogy a bizottság programjában van-e ezzel kapcsolatban valami konkrétabb van egy másik dolog, aminek örültem, az, hogy ön beszélt az információ cseréről is, és arról, hogy az Eurojust, az Europol, az Euliza és más ügynökségeknek nagyobb szerepet kívánnak adni. Én is ellátogattam az Eulizába a múlt héten, és láttam, hogy a tevékenységeket, a tevékenységüket jobban integrálni tudják ezek az ügynökségek. De legyünk reálisak és objektívak, legyünk tisztában azzal, hogy bizonyos tagállamok ellenállnak ennek az információcserének, vonakodnak. Tehát kérdezem, hogy mit lehet tenni azon túl, hogy ugye a ügynökségeket támogatjuk, akik ezzel foglalkoznak. És egy utolsó dolog, egy másik aspektus, amely amely fontos, a terrorizmus finanszírozása, nyilván ugye ezt is beemelik, be kell emelni az irányelvbe, és már zárom is, elnök úr beszélt a külföldi harcosokról, de azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye? Megvannak a megfelelő feltételei annak, hogy az Európai Unió a harmadik országokkal együtt tudjon működni terrorizmus ellenes témákban, és melyek lennének azok a harmadik országok, amelyekkel együtt lehetne működni a e tekintetben? Köszönöm szépen. Bóni úr következik. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Ezt az átfogó ismertetését a Biztonsági Unió helyzetének. A nagyon sok kérdés hangzott itt el. Mi mégis az, ami akadályozza az előrehaladást? Mit, mire számít a tagállamok részéről? Én úgy érzem, hogy amikor a tagállamok irányelveket kezdenek el végrehajtani, akkor mindig jelentkeznek problémák, különösen olyan dolgokról van szó, hogy adatcsere, információcsere. Tehát szükségünk van erre a tudásra, nem azért, hogy pelengére állítsunk egyes országokat, hanem azért, hogy mi, parlamenti képviselők tudjuk, hogy mely kormányokkal kell felvenni a kapcsolatot, illetve mely társadalmakkal. Intvelt asszony. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönöm, hogy eljött. És örülök az elkötelezettségének, és hát ön már most gyakrabban jelent meg ennél a bizottságnál, mint egyes kollégái, akik két éve vannak hivatalból, és akkor most nem nevezek meg senkit. Nos, négy dologról beszélnék. Először is nagyon örülök annak, hogy átvette a 2011-es állásfoglalásból az értékelésre vonatkozó részeket, és én magam is nagy örömmel eh, veszek részt ebben a munkában, adok esetleg javaslatokat vagy eh, tanácsot ezzel kapcsolatban. A PNR-rel kapcsolatban egy részletesebb kérdésem van, ami az elmúlt négy évet illeti, 130 millió eurót költöttek az EU költségvetés költségvetésből a PNR-re. A 130-ból 10 millió Tehát 10 millió a 130 millióból a nemzeti rendszerek összekapcsolására lett kijelölve. Na most nyilván itt most nem feltétlenül tud válaszolni erre, írásba is megteheti, hogyan költötték el ezt a pénzt, milyen társfinanszírozás volt, illetve az interkonnektivitás hogyan alakul. Aztán a PNR-rel kapcsolatban azt is szeretném tudni, hogy a hatékonyságra utaló bizonyítékokat az első naptól kezdve gyűjtsék, nem pedig az adat megtartási irányelvvel kapcsolatosan tapasztaltak alapján, amikor a tagállamok végül is nem is kezdtek el gyűjteni ilyen adatokat. Még egy kis kérdés. A biztonságunk szempontjából fontos az, hogy a tagállamok együttműködjenek és információt cseréljenek. Erről itt sokan beszéltek. Nem ért egyet azzal, hogy nagy kockázat az, hogyha egyes tagállamok nyilvánvalóan aláássák a jogállamiságot. Hogyan várhatjuk el, hogy a tagállamok megbízzanak egymás jogrendszerében, eh, hogyha legalább egyikőjük a tagállamoknak, vagy legalább, vagy lehet, hogy több is, eh, bizottsági felülvizsgálat alatt van, mert a bizottság maga fél attól, hogy sérül a jogállamiság. Aztán nagyon komoly eh, áfacsalási ügy kerekedett az ETS kereskedelmekből, kereskedelemből. Ez az áfacsalás akár 10 milliárdos értéket is elérhet euróban, és ezek, ennek egy része akár terrorizmus finanszírozásra is lett használva. Olaszországban, Németországban és máshol is, például Hollandiában, eh, amely központi szerepet játszik ebben az egészben, vizsgálatok zajlanak. Én amikor erről olvastam, nagyon meglepett, mert iszonyatos pénzről van szó, miközben mi általában fogunkhoz verjük a garast, és nézzük, hogy ki mire költ, és ehhez képest milliárdok mennek terrorista célra. Jó lenne, hogyha a bizottság is belefolyna ebbe a vizsgálatba, és felvenné a kapcsolatot az érintett tagállamokkal. Dalton úr következik. Köszönöm, biztos úr, örülök én is, hogy itt van. Nagyon sok olyan kérdést feltettem volna, amelyet már megtettek a PNR-rel kapcsolatban. Mi támogatjuk és örüljünk, örülünk annak, és azt akarjuk, hogy a bizottság rávegye azokat a tagállamokat, amelyek még nem kezdték el a munkát, hogy végre kezdjék el ehelyett inkább a radikalizálódással kapcsolatban kérdeznék. Örülök annak, hogy a helyi szintről beszélt és a legjobb gyakorlatokról, de a sportra is legyen kitekintéssel, mert a sport az, e- az, az, az a kulturális diplomáciai terület, amely leginkább eléri a fiatalokat, akiket leginkább fenyeget a radikalizálódás vezeti, veszélye. A profi sportklubokkal kell felvenni a kapcsolatot, mert ők komoly szerepet játszhatnak ebben a prevenciós munkában. Aztán volt egy kérdés, vagy van egy kérdés a börtönben történő radikalizálódással kapcsolatban, mert elég egyértelmű, számos tagállamból tudunk adatokat, hogy a radikalizálódás nagyrészt börtönben történik. Tudom, hogy a börtönök körülmények nem az EU-ra tartoznak, de azt gondolom, hogy mégis lehetne valamilyen jellegű tevékenységet kifejteni, érdekelne a véleménye. Minden, amit mondott, az defenzív jellegű, de szerintem kell, hogy legyen offenzív lépésünk is. A veszélyek egy része az, az külső, e, vagy legalábbis az inspiráció kívülről jön, milyen munkát végeznek annak érdekében, hogy más mondjuk közelkeleti kormányokkal megosszák a terrorizmussal kapcsolatos információt. Gálasszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm King úr, hogy eljött ide. Én úgy gondolom, és mindannyian egyetértünk abban, hogy az ön mandátuma nagyon fontos és nagyon időszerű. Én ebben e, sok sikert kívánok önnek, nagyon nehéz lesz a feladata. Van egy e, kérdésem a az információs rendszerek és interoperabilitás magas szintű munkacsoport jelentésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság mit tervez ezzel kapcsolatban? Mi, mi, mit fog majd csinálni? Egy roadmap készít ebben a témában, vagy jogalkotási anyagot fog letenni az asztalra, aztán a másik pedig a PNR végrehajtása. Ön is említette, más kollégák is említették. Hol tart a végrehajtás? Illetve szó volt a radikalizálódásról. Én egy dolgot húznék alá, mit, mit kell az internetes radikalizálódással, mit lehet kezdeni azzal, hogyan lehet fellépni ez ellen, Grisbeck asszony. Merci, président, monsieur le commissaire, chers collègues. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, nagyon gyors kérdésem lenne. Beszéltünk két hónappal ezelőtt az ön meghallgatása során a kiberbiztonságról is, és ön ott felvetette ezt az új gondolatot, vagy ezt a gondolatot, amely számomra meglepő volt, a kiber ellenállás kérdése, és nem tudom, hogy ezt esetleg részleteiben tudná-e e, elemezni, mondani valamit arról, mert látjuk, hogy a kibertámadások száma, a kalózkodás, az adatlopások száma az növekszik, az információs rendszerek ellen indított támadások száma növekszik. E, én nem vagyok specialistája ennek a témának, de még engem is nyugtalanít az, hogy az internetre kötött tárgyakról kiindulva, tárgyakból kiindulva indítanak támadást az internet ellen. Tehát mit tudna erről többet mondani két hónappal azt, azt követően, hogy felvette a kapcsol, felvett, hogy, hogy, hogy átvette a hivatalát? Döpré úr, köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én is üdvözlöm itt önt, három megjegyzésem van. Örömmel hallottam azt, hogy azt mondja, hogy a PNR rendszer hatékony végrehajtása az fontos, és valóban szerintem is sürgős a kérdés. Egy ország ehhez képest, amely jól áll, kettő az, amely amely legalábbis működésben vagy, vagy, vagy mozgásban van. Mi van a többével? Szerintem ez önmagában botrányos. És különösen botrányos Mindez, hogyha azt nézzük, hogy a PNR rendszernek információcserés feladata van. Az a PNR feltételei a bizottság nem tudja elemezni a PNR adatokat, illetve az adatok cserének módját, mert az korlátozná a, korlátozná a tagállamok mozgásterét. Ön mégis mit értenek ez alatt? Tehát a konkrét kérdésem az, hogy nyilván a releváns adatokat kell eh, cserélni, illetve átadni egymásnak, és a terrorizmus, valamint a terrorizmus eh, azonosítása az egy eh, olyan adat, amit mégiscsak kommunikálni kell. Ezt pedig szabályozni kell valahogy. Ami pedig a Schengeni kódexet illeti, amely szisztematikus ellenőrzést vezeti be, 27 féle személyigazolvány van Európában forgalomban, és 27 különböző rendszer. Hogyan lehet ezt ellenőrizni, és hogyan várható el a határőröktől, hogy ezt tudják felfogni, illetve kezelni? Van-e eszköz arra, hogy ezt mégiscsak kezeljük, mert nyilván vannak ezek között olyanok, amelyek nagyon könnyen hamisíthatóak, és nyilván ezeket fogják leginkább hamisítani. Hát, hát ott is van a biztonság megerősítésének egyfajta igénye vagy szükségessége lehetősége. <coughs> Köszönöm, biztos úr, hogy Lariston Laurisztin asszony. Köszönöm. A kérdésem arra vonatkozik, amit eh, Griszbek asszony is mondott. Eh, a digitális eh, fejlődésre utal a kérdésem. Kiberbiztonságról beszéltünk korábban, és ehhez képest jelentek meg a postai szolgáltatások, elkereskedelem és digitális szolgáltatások, tehát a digitális biztonságot egészében kell közölnünk, kezelnünk. Van-e ezzel kapcsolatban előrelépés? Együttműködik-e a digitális területért felelős biztossal? Mert eh, napról napra jelennek meg új veszélyek. A második kérdés az a radikalizálódás, illetve annak visszaszorítása. Ez egyfajta információs háború, amit eh, bizonyos harmadik országok eh, generálnak tehát ez igazság szerint az elhárítás témakörébe tartozik, nem feltétlenül közvetlen fellépésre van szükség. Itt a cél az európai ellenálló képesség általános aláásása szerintem. Tavaly, vagy néhány hónappal ezelőtt kaptuk az információt az Európoltól, hogy egy új egység áll fel, amely az ellenpropagandára fog koncentrálni, és elemezni fogja eh, az információs háborúnak a különböző eh, tételeit. Ön mit tudna mondani mindennek a nemzetközi vonatkozásairól? Köszönjük, Mario és Diaz de Mera következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos eh, úrnak, hogy eljött. Ja en la lucha. A biztonság az természetesen prioritás. És ez a, ez a harc azokkal szemben folyik, azok ellen folyik, akik a biztonságunkat veszélyeztetik a terrorizmus ellen. Esetleg mondok most valamit, amit nem szívesen hallanak. Moszul körbe van véve, Rakkát támadják, támadjuk, A Raka, Raka és Mosszuli kommunikációs vonal az gyengült, ez az ISIS gyengüléséhez vezet, ugyanakkor az ISIS gyengülése az a saját területünkön eredményezhet eh, bosszú jellegű támadásokat. Ezzel próbálják majd elterelni a figyelmet a saját illúzióvesztésükről, illetve fenntartani az izgalmi állapotát a híveiknek. Ezt, ezt a szakértők egyöntetően mondják, hogy ez a veszély tényleg fenyeget. És ezzel kapcsolatban szeretnék a közös erőfeszítéseinkről beszélni, Sargentini asszonyjal egyetértve. Nem lehet pusztán a terrorizmus finanszírozását összekötni a pénzmosással. Nincsen olyan eszközünk, amely alkalmas. Por usted de complicar la financiación del terror. És ön azt mondta, hogy a terrorista, terrorizmus finanszírozást nehezebbé akarja tenni. Mégis hogyan? Azt is mondta, hogy hamarosan az Európai Bizottság javaslatot terjeszt elő az utazás engedélyezési rendszerre vonatkozóan. Ez miből fog állni mégis? Mert Ugye van különbség egy személyazonosító dokumentum, illetve egy utazási dokumentum között, és nem akarom most bőrére ereszteni ezt a kérdést, csak kérem, hogy ezekre válaszoljon. Gabriel asszony következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönjük, hogy itt van és megosztja velünk ezeket az információkat. Két kérdésre koncentrálnék. Az első a radikalizálódás prevenciója, és ön is helyesen aláhúzta a RAN által végzett komoly munkát, illetve hogy a tagállamoknak milyen haszna van ebből a szakértelemből, és ön a helyi szintre tenné a hangsúlyt. Én magam is biztos vagyok abban, hogy ez fontos. A polgármesterek, illetve a helyi képviselők feladata az nagyon szerepe nagyon fontos, és hogy hogyan lehet megtámogatni őket ebben a, ebben a harcban. A második kérdés az online radikalizálódás megerez, meg, meg akadályozása. Úgy tűnik, hogy az Európol szervei hatékonyak, a tagállamoknál keresendőek bizonyos problémák az információ megosztással kapcsolatban. Erről is beszéltek már a kollégák. Itt én az interoperabilitásra, az adatok interoperabilitására, illetve a megosztás rendszeressé tételére eh, helyezném a hangsúlyt. Eh, mégis ön mivel tudja ösztönözni a tagállamokat, vagy eh, arra, hogy ezt megtegyék, és itt oda kell figyelni az adatkezelési, adatelemzési képességekre is. Nem sok értelme van adatot gyűjteni, ha nem tudjuk azt elemezni. Itt vannak hiányosságok, esetleg képzettségi vagy szakember létszámbeli eh, hiányosságok. Ezeket hogyan lehet kezelni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül Jimenez beszél. Asszony kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. Nagyon fontos szerepe van, különösen abban, hogy a biztonsági intézkedéseket láthatóbbá tegye a ter- egyre fokozódó terrorista fenyegetés hátterében. Lehet, hogy ezt, erről kényelmetlen beszélni, mert nem jó érzés fenyegetettségben élni, de a terrorizmus ellenes munkacsoport vezetőjével találkozván arról beszéltünk, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy mi történik e, az isis illetve daesh akkor, hogyha kikényszerítik őket Moszulból. És aláhúznám, hogy azért a terrorizmus elleni harcban sincsen egységesség, nincsen egy közös definíciója sem ennek, sem Európában, sem máshol. Az ensz sem működünk egyértelműen együtt, nem, nem határoztuk meg a megfelelő definíciókat sem, és így arra sem tudtunk még megfelelő választ adni, hogy hogy harcoljunk a terrorizmus ellen. Tehát az ensz és más szervezetek apot, apot kapcsolatokat meg kell erősítenünk ezen kívül szeretném aláhúzni annak fontosságát, hogy a, az áldozatok helyzetével foglalkozzunk, a terrorizmus áldozatainak helyzetével, amelyel kapcsolatban készül a jogszabály is, de magának az áldozatnak a definícióját sem voltunk még képesek megalkotni. Én ezzel kapcsolatban egy 31-es módosítót be is nyújtottam, de mögött nem volt többség az áldozatok helyzetet meg kell nézni, de ugyanakkor a terrorizmus elleni harc aktív résztvevőiként is kell őket tekintenünk, és kell, hogy legyen egy európai koordinációs központ a terrorizmus áldozatainak számára, hiszen az ő nekik nyújtott segítséget nagyon nehéz koordinálni. Elnök, köszönöm szépen, biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Elég kevés az időnk, úgyhogy persze, ha kell, akkor írásban is válaszolhat majd némely kérdésre, de kérem, hogy tegyen meg mindent, hogy a legtöbb kérdést válaszolja meg. Köszönöm szépen, hogy ilyen lelkesen dolgoznak ezeken a témákon véleményem szerint az ilyenfajta párbeszédeknek egyik nagyon nagy fontos előnye az, hogy eszmét cseréljünk, a, az, az LTS e csalásokkal kapcsolatban nem fogok tudni információt adni, de a többi kérdés, és ne, kérem, nézzék el nekem, hogyha nem fogok tudni minden kérdéshez nevet kötni, mert nagyon szorít az idő minket. Elnök, hogyha nem probléma a képviselők számára, akkor kicsit eltolhatjuk az időt 11.45-ig, jó? Tehát az első, amivel szeret, foglalkozni szeretnék, az az út, ö, utazási dokumentumok kérdése, de Teszem Mora úr és egy sor más képviselő is megemlítette ezt, más kérdéseken kívül ez lesz az egyik, amivel foglalkozni szeretnék. Igen, valóban probléma vannak kompetenciabeli korlátozások, és ezeket tiszteletben kell tartanunk ezen a területen is, mint minden más területen. Vannak ezzel kapcsolatos biztonsági vonások, kérdések, amelyekkel mindenképpen szeretnék előre haladni Jurova biztos kollégámmal együtt. A személyi azonosságot igazoló dokumentumok is ide tartoznak, hiszen ahogy önök is tudják, az Európai Uniós polgárok ki is beutazhatnak az Európai Unióból, illetve az Európai Unióba, a Schengeni zónában is, és bizonyos harmadik országokba is. És hát hogy, hogy fogalmazzak, nem minden nemzeti személyazonossági dokumentum felel meg a magas biztonsági követelményeknek, vannak olyanok, amelyeket viszonylag könnyű hamisítani, és ez nem csak nemzetbiztonsági probléma. Ez, eh, ezzel valamit tennünk kell. Jurova biztos, biztos kollégámat támogatni fogom abban, hogy egy eh, hatástanulmányt eh, végeztessen arról, hogy az ilyesfajta személyazonossági dokumentumok helyzete hogy áll, és hogy ennek alapján javaslatokat tegyen jövő év folyamán arra, hogy milyen változtatásokra van szükség. Úgy érzem, hogy ez egy nemzetek fölötti biztonsági kérdés, amit kezelnünk kell. Voltak különböző kérdések, amelyek ehhez kapcsolódnak, és ezzel kapcsolatban a kompetencia kérdését is mindenképpen tisztázni kell. Aztán volt egy olyan kérdés, ami a Schengen információs rendszerre, rendszerről szólt. Ezzel kapcsolatban készítettünk egy értékelést, és ez fogja majd alapját képezni egy első körben tett javaslat csomagnak. Azért mondom, hogy első, mert lesz majd egy második csomag is, amelyet az önökkel tartott viták is gazdagítani fognak. Ez mindez majd a jövő nyár, jövő nyár folyamán jelenik meg a magas szintű munkacsoport munkának eredményeként. Az első csomag, javaslatcsomag majd azt fogja tartalmazni, hogy hogy tudjuk javítani az emberek megtalálásának lehetőségeit a, a, csak is az új, új lenyomatok alapján, aztán a riasztások, kérdését, eh, tehát hogy hogy tudunk olyan eh, körözött személyeket megtalálni, akiknek, akikről csak új lenyomatunk van, és semmi más eh, adatunk nincs. Ez nagyon hasznos lenne bűnözés, a bűncselekmények és a terrorizmus elleni harc terén is. Megfelelő intézkedéseket természetesen annak érdekében is tennünk kell, hogy az ilyen adatokat ne tartsák meg túlságosan hosszú ideig. Második cél az, hogy a visszaküldési eh, döntéseket, illetve a belépési tilt, eh, tilalmakat eh, hatékonyabban tudjuk érvényesíteni, hogy minden tagállam tisztában legyen azzal, hogyha valakit visszaküldtek, vagy ha valaki ellen belépési tilalom van érvényben, akkor ezt minden tagállam érvényesíteni is tudja és itt is fontos, hogy az erre vonat, ezzel kapcsolatos személyes adatokat a szükségesnél hosszabb ideig ne tárolják. Tehát ezek olyan konkrét dolgok, amelyeket már most is meg tudunk tenni az első értékelési kör után. És aztán majd később még további javaslatokkal is fogunk élni a jövő év folyamán, egy későbbi szakaszban. Gitissi asszony és más feltevő is, Jimenez Bassarel asszony is megemlítette az áldozatok kérdését. Ezt előadásom elején én is röviden ö, érintettem. A victim, az áldozatok ö, hálózata eh, egy olyan eh, szervezet, amelyel én is kapcsolatot tartok, részt veszek a gyűléseiken. Nagyon szeretném biztosítani, hogy az áldozatok és az áldozatok igényei, illetve szükségletei fontos eh, pontként megmaradjanak a napi rendünkön. És ez azért is fontos, mert ezen belül van egy nehéz kérdés. Az áldozatokkal együtt kell működnünk annak érdekében, hogy ellenható ellenható helyzeteket tudjunk kidolgozni, különösen a radikalizálódás elleni harc érdekében. És úgy gondolom, hogy a legerősebb érvek és a legerősebb eszközök pontosan az áldozatoktól származó információk alapján dolgozhatók ki, például olyan asszonyokra gondolok, akik, akiknek radikálozottak, radikalizálódtak a gyermekei, és ők elmondják, hogy ez az ő tanúvál, tanúvállomásaink, vagy az ő kijelentéseik alapján tudjuk ezeket kialakítani. Tehát nagyon fontos, hogy a terrorizmus áldozatainak, áldozatai számára legyenek olyan támogató és kísérő mechanizmusok, amelyek elérik, hogy aktívan részt tudjanak venni a radikalizálódás elleni intézkedések kidolgozásában. Ez az a radikalizálódás elleni tevékenységünk rendkívül fontos része. Többen megemlítették azt is, hogy kis, kicsit több részletre lenne szükségük arról, hogy a radikalizálódás tudatossági hálózaton belül például a börtönökben milyen tevékenységeket képzelünk el. Valaki megemlítette a sportkérdését, ami szintén rendkívül jó eszköz. Aztán a nők és a gyermekekre fordított nagyon fontos figyelem is lényegesít, hiszen nem csak a visszatérő külföldi harcosokra kell figyelnünk, hanem a velük együtt visszatérő családokra is. Úgyhogy a tevékenységek igen széles köre lehetőségünkre áll, és ezekben aktívan kell, részre kell vennünk konkrét tervek börtönökkel kapcsolatban nincsenek, viszont a tagállamok nagyon aktívan vitatják, hogy mit lehet tenni. Vannak olyan tagállamok, ahol csoportba gyűjtik a radikalizálódott személyeket, vannak olyanok, akik megpróbálják szétválasztani egymástól őket, tanulni kell azoktól a tagállamoktól, amelyek legelőrebb, legelőrébb haladottak ebben a témában. A sport, mint a radikalizálódás elleni tevékenység valóban jó ötlet, különösen helyi szinten, közösségi szinten tapasztalják azt, hogy a sport valóban az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy a fiatalokat elérjük. És ahogy mondtam, a rán fiatalokra vonatkozó tevékenységei azok, amelyek pontosan a sportot tudják majd kreatívan felhasználni a sportot és más olyan szociális tevékenységeket, amelyek összehozzák az embereket és visszatartják őket a radikalizálódástól. Nagyon sok kérdés szólt az cseréről, illetve arról, hogy a magas szintű munkacsoportot hogy tudjuk kihasználni ennek a helyzetnek a javítására, és az ő javaslataikat hogy fogjuk majd tudni nyomon követni. Az egyik válaszom erre az, hogy felgyorsítjuk majd a magas szintű munkacsoport munkáját, tehát nem jövő nyáron fog megjelenni a jelentésük, hanem már ez év decemberében. Ezt a jelentést is meg fogom önökkel vitatni, és hogyha ennek vannak olyan gyakorlati elemei, amelyek önök szerint is érdem, érdemesek arra, hogy elkezdjük a megvalósításukat, akkor ezzel sem várunk jövő nyárig, hanem egy programot indítunk azonnal, amelyet aztán az önök segítségével ö, munkába tudunk fogni. Az internetes radikalizálódás kérdése is többeknél fölmerült. Szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos számunkra is, hogy ezt a kihívást kezeljük, a tagállamokkal és az internet eh, szolgáltatókkal működünk együtt az EU Internet Fórum keretében többek között, annak érdekében, hogy a radikalizálódás elleni eh, harcot az interneten is folytathassuk. Az Internet Fórum decemberben fog legközelebb összeülni, felhívok mindenkit arra, hogy eh, vegyen részt. Kérem, hogy elnök úr különösen igyekezzen azon, hogy folyjon bele ebbe a munkába és a magas szintű munkacsoport munkájába. Az interneten, internetre töltött anyagok megtalálása és eltávolítása sikeresnek mondható, körülbelül 15 ezer anyagot távolítottak el az idén is, ugye ezek különleges internetes egység tette ezt meg. Vannak olyanok, amelyek teljesen világosan eltávolíthatók, vannak amelyeket először jogos, vannak amelyekkel kapcsolatban jogosultságot először bizonyítani kell. Gyakorlatilag 10 találatból 9-et tarthatunk jól azonosított találatnak, de hát ez még mindig csak csepp a tengerben, ahhoz képest, hogy mennyi anyag hömpölyög az interneten. Reméljük, hogy az internetfórum többek között arra lesz majd alkalmas, hogy az internet szolgáltatókkal kiterjesszük a párbeszédet e témában, például olyan tartalmakról is, amelyek az Európai Unión kívülről érkeznek. Losten asszony, Laurisztin asszony kérdezte többek között azt, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködésről mit gondolok. Nagyon fontos, hogy a harmadik országokkal folytatott terrorizmus ellenes párbeszéd aktívabb, aktívabb legyen, hiszen itt a radikalizáció, az ezzel kapcsolatos propaganda is rendkívül súlyos kérdések. kérdések és Wikström asszonyal is együttműködünk abban, hogy ezt, hogy ezt jobb, jobbá tegyük. A finanszírozásról is többen kértettek föl kérdést. Gyakorlatilag már Sargentini asszony is az első körben nem szándékosan nem válaszoltam ezt meg. Térjünk akkor most erre. Ez sem könnyű feladat a terroristák finanszírozásával kapcsolatos intézkedések, még hogyha néha kis összegekről is van szó, és ha ezek nehezen is nyomok követhetők, nagyon nagy haszna van annak, hogy ezeket a pénzeket megtaláljuk. Az Európollal kapcsolatban is, az Európollal is folytattam párbeszédet arról, hogy a terrorizmus finanszírozásának nyomon követő mechanizmusával milyen jó eredménnyel működtek együtt. Gyakorlatilag a párizsi és a brüsszeli támadások után is jó, hasznosan alkalmazták ezeket a az eszközöket. A finanszírozás nyomon követésének nagy nyomon követésében nagy potenciálok rejtőznek, úgyhogy ha meg lesz ennek a kialakult rendszere, illetve az erről alkotott elképzelés, akkor ezt majd önökkel ismét meg fogom vitatni. Boni úr azt a nehéz kérdést tette föl, hogy ebben az egész munkában milyen nagy akadályok állnak előttünk. Valóban így van, ebből sok van. Először is az a kérdés, hogy hogy tudunk egy olyan bizalmat és az európai intézményekbe vetett bizalmat kialakítani a lakosságban is, és egymás között, a tagállamok között is, amely alapján lehetséges lesz az együttműködés, és hatékony lesz az együttműködés, akár a PNR területen, akár más területeken. Odafigyeltem arra, a kérdésre, amelyeket, azokra a pontokra, amelyeket Depré úr említett meg, és később meg is fogom válaszolni a kérdését. Tehát az, ezek a kihívások, illetve az, hogy a rendszereket hogy tudjuk úgy kialakítani, hogy aztán azok hatékonyan működjenek. Köszönöm szót. Elnök, köszönöm, biztos úr. Sajnos szorít minket az idő, én még két megjegyzést szeretnék tenni. Strukturális biztonsági párbeszédre van tehát szükségünk, ilyenkor a koordinátorokat kell bevonni a tervezésben, a tervezésbe. Biztos úr is megemlítette, hogy szeretné nyomon követni a ma feltett kérdéseket, többek között a PNR-ről is, és az adatról, adatokról, az adatbiztonságról mindig is fontos, hogy minél mélyebbre menő vitát folytassunk. Tehát, hogyha szeretnének struktúrált párbeszédet folytatni, akkor ezeket a kérdéseket mélyebben is meg tudjuk majd vitatni. A koordinátorok körében megtárgyaljuk, hogy mikor és hogyan de ez az első eszmecsere valóban hasznos volt. Nagyon hálásak vagyunk önnek, hogy időt szakított erre, és köszönöm kollégáimnak a kiváló kérdéseket. Elnézést kérek azoktól, akiknek nem tudtam szót adni. Köszönöm biztos úr, hogy itt volt. Colleagues, sorry, sorry to keep you waiting to those of you who've come in for the vote. Elnézést kérek, hogy megvárakoztattam azokat, akiket, akik a szavazásra érkeztek meg. Kérem mindenki ellenőrizze, hogy nála van-e a szavazókártyája, illetve ha nincs, akkor ezt jelezze most, hogy beszámíthassuk a szavazataikat. Jó? Mindenkinél itt van? Akkor a nyolcadik napi rendi pontot vesszük most, elektronikus szavazás következik a digitális tartalmakról. Jelentéstevő Mariu Laurisztin szeretné valamit mondani, mielőtt elkezdünk szavazni? I just really want to remind that... Csak röviden emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez az első alkalom, hogy az új adatvédelmi rendelet esetében most mi a normát meghatározzuk, a standardot meghatározzuk. A Libeszak Bizottságban az volt a célunk, hogy az adatvédelmi rendeletet teljes mértékben végrehajtsák és figyelembe hegyék. Tehát ne csak ilyen általános megjegyzéssel, hogy erre és arra tekintettel előítélet nélkül, stb., hanem rendesen végrehajtsák. És a digitális tartalmakra mind vonatkozik, tehát mindegy, hogy ez zene vagy egy szoftver, mind ide tartozik, és az összes gyakorlatra vonatkozóan az adatvédelmi eh, rendelet mindenütt része legyen a gyakorlatnak, az árnyékelőadóknak és a csapatnak is köszönetet szeretnék mondani, mert nagyon pozitívan működtünk együtt, és Egyébként a leg, legtöbbünk már részt vett ilyen munkában, és komoly felelősséggel álltunk hozzá. Új dologról van szó, remélem, hogy jó eredményt sikerül majd elérnünk. Köszönöm szépen, Mário, és köz, kerül, közlődik a szavazás, 88-as módosítóról megnyitom. The vote isn't open. The vote is open now. Úgy látszik, hogy nem működik, most már megnyílt a, meg tudtam nyitni a szavazást. Ame Gomez is be tudta tenni a kártyáját. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosítóról nyitom meg. Lezárom. Elfogadtuk. 89. 90-es, bocsánat, megnyitom. Tehát a 90-esnél tartunk, nyitva a szavazás. Lezárom. Elutasítva. 91-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Egyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. 93-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Úgy látom, hogy bonyolódik a helyzet. Minden rendben, kollégák? kérdezi az elnök. Akkor a kettes kompromisszum következik. Megnyitom. Lezárom. elfogadva. Azért mosolygom, hogy mindenki a néppártnál azt gondolja, hogy nagyon rendben van az, hogyha Kornéli úr nem szavaz. Hát, hogyha ezzel egyetértenek, akkor jó így. 11-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. 11-es kompromisszum. Elfogadtuk. 106-os módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva hármas kompromisszum. Lezárom. 112-es módosító. Lezárom. Elfogadva. 113, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 115, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 116, megnyitom. Lezárom elutasítva. 117, megnyitom, lezárom, elutasítva. 4-es kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 122, megnyitom. Elnézést, mondja az elnök, a 121-es és 122-esről egyben szavazunk, mert azonosak, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 124, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Hatos kompromisszum. Lezárom. Tizenötös módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 128-as. Megnyitom. Lezárom. 131-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 132-es következik, megnyitom. Lezárom. 134, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 135, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 136, megnyitom. Elnézést, mondja az elnök. A 136-os és 137-esről egyben szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 139-es következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 140. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 141. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 142. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hetes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 151. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 152. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 17-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 153. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 154 és 155-ös azonos, egyben szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 156-os következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 157, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 158, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 159, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 160-161-ről egyben szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 150, 162, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 9-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 10-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 19. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 172-es következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 173, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 174, megnyitom, lezárom, elutasítva. 175, megnyitom, lezárom, elfogadva. 176-osról két részben szavazunk, az első részről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadva, második rész következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Preambulum bekezdések következnek. Sajnos nem lehet blogban szavazni róluk, 21 van belőlük, illetve több van belőlük, a 21-esre kezdünk. Megnyitom, lezárom, elutasítva. 22. Lezárom. Elutasítva. 23. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 24. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 25. Megnyitom. lezárom, elutasítva 26, megnyitom, lezárom, elutasítva 27, megnyitom, lezárom, elutasítva, 28, megnyitom, lezárom, Elfogadva. 29. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 30. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 31. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 32. Megnyitom. lezárom, elutasítva. Az 1-es és a 33-as identikus, megegyezik, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 34-es következik, megnyitom, lezárom, elutasítva. 35, megnyitom, Lezárom. Elutasítva. 36. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 37. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 38 következik. Megnyitom. lezárom, elutasítva a 39-es következik, megnyitom. Elutasítva, 40-es, megnyitom. Lezárom. 41-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 12-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 47-es módosító, megnyitom. A 15-ös preambulum bekezdéshez tartozik. Lezárom. Elutasítva. 49-es és 50-es megegyezik, egyben szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es módosító, megnyitom Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 55-ös módosító. Megnyitom. Lezárom. elutasítva. 13-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 27-es preambbekezdés, 6-os módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 61, 63, 64 blogban következik. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 66, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 67, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 68, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 69, megnyitom. Lezárom elutasítva. Hetest megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hetvenes megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 71, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 74. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 75. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 76. Megnyitom. lezárom, elutasítva. 77, megnyitom, lezárom, elfogadva. 78, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 79, megnyitom. lezárom, elutasítva. 80-as, megnyitom, lezárom, elutasítva. A 8-as megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 82-es, 83-as, 84-es, 85-ös, 86-os egyben következik blogban. Megnyitom. Tehát kollégák, még egyszer, 82, 83, 84 blogban. Lezárom, elutasítva. 85 ösre nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítva 86, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 87-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az így módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 41 igen szavazat, 4 nem szavazat, 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Lauricin asszonynak. To the next votes, colleagues. The next one Folytatjuk tehát a szavazást. A következő... Mi is a következő? Kérdező az elnök. Ah, these are nice ones. I think they're all Pacific. Azt gondolom, hogy ez mind, mind csendes óceáni sziget, ugye? Mind csendes óceáni sziget. E, és most itt ábrándozom csak. Nos, 9-es rendi pont következik. Különböző rövidtávú vízummentességi megállapodások Kiribati eh, köztársasággal az ajánlástervezetet fogjuk eh, elfogadni, eh, tehát a Mikronézia, Tuvalu, Solomon-szigetek, Solomon-szigetek megadom a szót Gabriel asszonynak. Köszönöm, megköszönöm a kollégáknak. Ezek valóban kis államok, de az AKC részei, és eh, a kotonúi megállapodással eh, intézményesített kapcsolataink vannak. Akár kicsi, akár nagy országok, ezek eh, előrelépésként kell látni ezt az együttműködésben itt vízumügyekben. Köszönöm, és valóban az intézményes kapcsolatainkhoz eh, hozzátartozik a vízummentesség, illetve a vízumpolitika. Tehát a 9-es napi rendi pont nem lehet blogban szavazni, eh, és eh, mert megsértődnének Mikronéziában, Kirabatiban, Tuvaluban és egyéb helyekben, és remélem, hogy nem is hallgatnak most bennünket tehát egyesével fogunk ezekről az országokról, illetve a vízummentességről szavazni. Először is eh, tehát eh, akkor a Kiribati eh, vízummentességi megállapodásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Does everyone know where Kiribati is? Tudják, hogy hol van Kiribati? I know you, of course you know, but... Ezt, hogy ön tudja. Nos, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek. A következő Mikronézia. Megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, megnyitottam a szavazást Mikronéziáról. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A következő szavazásunk rövid távú vízummentesség Tuvalu és az Európai Unió között. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk 43-4 arányban tartózkodás nem volt, végezetül távú vízummentesség, vagy rövid idejű vízummentesség a Salomon szigetek, Salomon szigetekkel megnyitom a szavazást. Vote is closed. a szavazást. És elfogadtuk 44-4 arányban, és az előző nem az utolsó volt, most jön az utolsó, a Marshall szigetek vízummentessége, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43-4 arányban nincs tartózkodás, köszönünk, köszönöm a raportőrnek, gratulálunk a raportőrnek. És ezzel most a délelőtti ülést be is fejeztük, köszönöm a türelmet. Ezzel a szavazást be is fejeztük, kollégák, köszönöm a figyelmet. És valójában itt véget is ért, a délelőtti ülés. Köszönöm a kollégáknak, délután találkozunk. At 3 o'clock.